Uh, ladies and gentlemen, uh, could I invite you to uh, take your seats? Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök, és arra kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, hiszen a fogyasztójogi irányelvvel fogunk foglalkozni a ma délután folyamán, és szeretném megkezdeni a munkát. Good. Well, can I um, warmly welcome... Nagyszerű. Mindenkit szeretettel köszöntök a fogyasztói joggal kapcsolatos irányelv megvitatásán, különösen András Schwab urat, aki a jelentéstevője ennek a javaslatnak. Ő az, aki a titkarsággal együtt megszervezte ezt a ma délutáni meghallgatást. Nagyon kevés idő állt rendelkezésre ennek megszervezésére, és nagyon gyorsan össze kellett állítani az anyagot, illetve a meghallgatást. Hálás vagyok tehát a szakértőknek, hogy eljöttek az ülésünkre. Nem fogom felsorolni a résztvevőket, hiszen mindenkinek rendelkezésére áll a program. Meg kell próbálni minél több időt szállni a kérdésekre, válaszokra, ezért arra kérem a válaszokat, hogy próbálják betartani a rendelkezésükre álló időt, mert bizonyára sok kérdést kapnak majd. Különösen üdvözlöm a DJ Senko igazgató helyettesét, Paula Testori Godzsi asszonyt. Két nagyon fontos dokumentumot készített a bizottság, kiegészítő anyagok ezek. Az egyik a irányelv hatáskörét definiálja, a másik pedig egy munkaanyag. A bizottság is így nevezi ezt a dokumentumot, ami nem más, mint egy táblázat, amely a különböző országokban alkalmazott fogyasztói jogokkal foglalkozik. A szakértők nagy érdeklődésére tesz ez számot, bizonyára majd bővebben hallunk róla. Alapvetően tehát a mai meghallgatás a szakbizottsági felülvizsgálat következő szakaszát jelenti az adott témában, McCarthy asszony elődöm vezetése alatt nagyon kemény munkát végzett a szakbizottság, hatástanulmányt végeztünk, illetve meghallgattuk a szakértőket már akkor is. Nagyon örülök annak, hogy a szakbizottság jelentéstevőt nevezett ki András Schwab személyében. Ezen kívül nagyon nagy segítséget nyújtanak az árnyék jelentéstevők a munkájában. Most pedig ugye módosító javaslatokat kell benyújtanunk, és tovább kell lépnünk a jogalkotási folyamatban. Ez a mai meghallgatás tehát nagyon fontos lépés. És azonnal át is adnám a szót András Schwab jelentéstevőnek, mielőtt meghallgatjuk a szakértőket. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit furcsa itt ülni a pódiumon, de az is, hogy melletted ülök. Nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés a meghallgatás iránt. Úgy gondolom, hogy a szakértőink meghívottjaink hozzájárulnak ahhoz, hogy jó vita alakuljon ki. Szeretnék a titkárságnak köszönetet mondani, azt hiszem nagyon jól készítették elő, különösen Balon asszony, Együttműködtem más frakciók árnyék előadóival is. Ők is készen álltak arra, hogy rövid idő alatt Gebhardt asszony, Billen úr fölkészüljenek többek között erre a meghallgatásra. Mi, parlament, mindent megteszünk a következő hónapokban, hogy keményen, de kiegyensúlyozottan vizsgáljuk meg ezt a témát, hiszen fontos az embereknek, Gepárt asszony mondaná, és a belső piac számára is. A közös célunk az, hogy egyensúlyt teremtsünk. Jó szolgáltatásokat, széles körű szolgáltatásokat nyújtsunk a belső piacon, de ugyanakkor a fogyasztóvédelmet is biztosítsuk arany középutat kell találnunk. Ez a célunk. Én nem a fogyasztók és a szektor közötti ellentétre koncentrálnék, hanem a között van az ellentét, hogy nagy áruválasztékot szeretnénk, mint fogyasztók, másrészt viszont ezt nem túl drágán, nem szeretnénk, ha ránk terhelnék a költségeket. Azt hiszem, hogy az egységes belső piac akkor állhat fent, ha igazságos piacot valósítunk meg mind a 27 tagállamban, ahol különböző jogi rendszerek vannak életben, de ugyanakkor a KKV-kat védjük, és a fogyasztók teljesen átláthatják a piacot hiszen a fogyasztó az, akinek a biztonságát garantálni kell. Egyre nagyobb az ezzel kapcsolatos érdeklődés, és nyilván egyre nagyobb érdeklődés követi majd a jövőben is ezt az irányelvet. Európában gyakran beszélünk sokszínűségről, szubszidiaritásról. Ez azonban nem csak gazdasági, hanem kulturális sokszínűséget is jelent. A kérdés azonban az, hogy Európa megérett-e már erre a javaslatra ma. Vagy, hogy másképpen fogalmazva, a gyakorlatban meg lehet-e valósítani a jogszabályokat, miközben a valóság eltér az egyes tagállamokban közös fogyasztóvédelmi kódexet kell megvalósítanunk, amely közös érdekeket vesz figyelembe, és nem a 27 tagállam különböző érdekeit. Az amerikai példával élve egy olvasztó tégeit kell megvalósítanunk, aminek az a célja, hogy a fogyasztóhoz közel kerüljön. Hosszú távú célukból több is előttünk áll, és ehhez közös keret irányelvet kell megvalósítanunk, össze kell fognunk. Mi, mint IMKO szakbizottság feltesszük magunknak a kérdést, a következő két évben mit érhetünk el ezzel az irányelve. Én mindenkit biztosíthatok arról, hogy mindent megteszek a következő időszakban, és hogy mindenkinek lehetősége nyílik majd arra, hogy újra és újra beszéljünk erről a témáról. Azt javasolnám a kollégáknak, hogy talán november végéig egy munkadokumentumot dolgozzunk ki, és akkor újra beszélhetünk arról, hogy milyen irányba haladjunk. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek és remélem, hogy jó eredményeket érünk el. Köszönöm. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen erős kezekkel vezette ezt az anyagot. Akkor most nézzük az első előadást. A mai meghallgatást úgy szerveztük, hogy először a bizottság tart előadást, és elsősorban további dokumentumokra koncentrál, utána kérdések következnek a képviselőktől, utána Hans Schulten norkét az Onszulapruki Egyetemtől kértük fel, hogy a jogi szerződéseknek a strukturális elemzését végezzel, aztán 10 perc kérdésekre lesz, aztán a fogyasztók és az üzleti életnek a képviselői fognak beszélni, és azokat is kérdések követik, és végül pedig nagy örömmel üdvözlöm Anders Döllinget, aki a fogyasztói ügyek tanácsnoka a svéd képviseleten, és nagyon örülünk neki, hogy itt üdvözölhetjük, és szól is majd hozzánk. Tehát. Tehát akkor nagyon örülünk Tasztori annak, asszonynak, és megadjuk neki a szót a javaslattal kapcsolatban és az új anyagokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon örülünk annak, hogy ezt a meghallgatást megszervezték, és szeretnénk ennek keretében megmagyarázni a, a javaslatunkat, és szeretnénk hallani eh, a különböző nézőpontokat a képviselőktől és az érdekelt felektől. Ez egy kulcsfontosságú kezdeményezés, ugyanis amikor elfogadják ezt az irányelvet, akkor valóban hozzájárul az egyes a, a belső piacnak a a, a helyretételéhez. Több versenyt fog létrehozni, és jobb árakat és választást biztosít a fogyasztóknak a fogyasztó legitim elvárásait, jogos elvárásait, de ugyanakkor a vállalkozások jogos elvárásait is teljesíteni kell. És ezt csak a teljes harmonizáció fogja elérni a fogyasztói jogok terén, és hogyha jogbiztonságot biztonságot tudunk biztosítani ezzel, akkor ezt a két célkitűzést valóban elérjük. Itt metaforát szeretnék használni, a javaslat egy szigetet fog létrehozni, ahol harmonizált szabályok vannak, és pedig egy olyan tengerben, amely háborog a különböző nemzeti szabályok vizén. Nos, a belső piac ugyanakkor megérdemli, hogy ezt a békés piacot, eh, békés szigetet eh, létrehozzuk, a béke szigetét létrehozzuk. Nos, eh, ha lehetséges, akkor szeretnénk nagyobb védelmet biztosítani a fogyasztóknak. Ugyanakkor nem felejtjük el, hogy elsődleges célunk azt, hogy a jogi széttöredezettségét megszüntessük a fogyasztóvédelmi szabosoknak, hiszen ez akadályozza a belső piac megfelelő működését. Tehát a bizottság nem hajlandó kompromisszumot kötni, azért, hogy csak egyetlen szabályrendszer legyen, illetve azt szeretném, hogy egyetlen szabályrendszer legyen, amely minden vállalkozásra, és minden fogyasztóra vonatkozik. Halljuk ugyan a kritikákat, amikor a javaslatot benyújtjuk, és tudjuk, hogy nagyon sokan ugyanakkor támogatják a céljainkat, de nem feltétlenül értik meg a gazdasági hatását e, és hasznát ennek a javaslatnak. A hatástanulmány során amikor a gazdasági és szociális hatásait vizsgáltuk ennek a javaslatnak, és ezt a meglévő adatokra alapoztuk, és ezek még nem végleges és teljes adathalmazok. Azt láttuk, hogy vannak olyan területek, ahol a meglévő információ elegendő, de kiterjesztjük a tudás alapot. És az egyik ilyen terület ahol, amely, ahol az év végére egy tanulmányt tudunk benyújtani, az az, ahol a fogyasztó reagál a, a, a hibás árukkal kapcsolatos panaszait életen, tehát jogorvoslatot keres. Nos, szeretnénk megérteni a fogyasztónak a hozzáállását, mert ez egy olyan terület, ahol nem tudjuk még, eh, nem tudjuk még biztosan, hogy mi a hozzáállása a fogyasztónak. Aztán, mint ahogy hallottuk, mivel sokan felhívtak bennünket, hogy láthassák, hogy ennek a javaslatnak eh, milyen hatása lesz a nemzeti eh, törvényekre. Ezért mi egy összehasonlító táblázatot állítottunk össze. Ez most alakul, tehát ne kezdjék az emberek a pluszokat és a mínuszokat számolni ezzel kapcsolatban. Egyelőre ez még nem kielégítő, mert nem egy teljes átvilágítás eredménye, és azt reméljük, hogy a tagállamok és a fogyasztói és az üzleti szervezetek segítenek majd ennek a kiegészítésében, mert szeretnénk tudni, hogy ennek az irányelvnek milyen hatása van a nemzeti törvényekre, jogszabályokra. Tehát a helyzetet jobban szeretnénk látni. Azt szeretnénk tehát, hogy a vita az most ne e, e a dokumentumra koncentráljon, hanem a javaslatra. A javaslattal kapcsolatban három fő terület van, amely problémát jelent számunkra, és gondolom önöknek is. Először is a hatája. Tehát úgy látjuk, hogy ez a javaslat és a hagyományos nemzeti szerződéses jog közti különbségeket meg lehet magyarázni, világosabbá lehet tenni, tehát épp ezért működünk együtt a tanácssal és önökkel, hogy ezt lássuk világosan. Különösen a hibás áruk kapcsán keresett jogorvoslatot területén. És úgy érezzük, hogy ezt el lehet érni, hogyha egy javaslatot beleveszünk, egy, az áradékot beleveszünk és pedig úgy, hogy ez nem sérti a hagyományos szerződéses jogot a tagállamokban. Tehát a teljes harmonizáció nem sérti a nemzeti jogot. A bizottság, biztosom, a Kuneva biztos asszony még tovább is szeretne lépni a hibás áruk miatt keresett jogorvoslat miatt. A tanácsban jelenleg most nézzük, hogy lehetséges-e a javaslatba belevenni egy olyan jogot, amely eh, alapján visszautasítják ezeket az árokat, mint ahogy az Egyesült Királyságban van, és egy garanciát, amely hasonló lesz a francia vagy belga módszerhez. A harmadik megjegyzésem. A teljes harmonizációnak a nemzeti szabályokra is lesz eh, hatása és pedig a szerződéses feltételeket illetően. Hogyha elfogadják e, az irányelvet, akkor is javítani kell a tisztességtelen szerződéses feltételeken. Ugyanakkor a javaslat nem kérdőjelezi meg a meglévő nemzeti esetjogot eh, a tisztességtelen feltételekkel kapcsolatban. Tehát nem akarjuk korlátozni a nemzeti hatóságoknak a hatáskörét, hogy megvizsgálják a szerződés feltételeket. Tehát ehhez egy további autonóm szabályozási funkcióra van szükség. Tehát ez az a három funkció, amelyet még világosabbá tenni. Az egyik a hatály, a másik a hagyományos nemzeti szerződéses joggal való kapcsolat, és a harmadik a nemzeti szabályok a szerződéses feltételek tisztességtelen voltával kapcsolatban. Tehát szeretnénk megköszönni önöknek az együttműködést, és várjuk az eszmecserét, és biztos vagyunk benne, hogy az Európai Parlamenttel eh, seg- eh, egy, karöltve tudunk javítani ezen a javaslaton. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egyértelműen vázolta a helyzetet, és különösen följegyeztem azt a metaforát, hogy egy meghatározott szigetet kell létrehozni a bizonytalanság tengerében. Ugye arról fogunk vitázni, hogy mekkora is legyen ez a sziget, és mekkora a habzó tenger körülötte. Tudom, hogy a jelentéstevőnek is van még egy-két kérdése. Először ő kapszott, aztán Trent a Filitis úr, és utána megnyitom a vitát, bárki kérdést tehet föl. Uh, well, you still have a bit of a chance, I think, but I will wait. But anyway, um, uh, so... Még nyitott a lista. Meghallgatjuk a kérdéseket, és utána kérem majd Tesztori asszonyt, hogy válaszoljon. Ja, vielen Dank zunächst mal für diese extrem klar... Köszönöm szépen. Kristálytiszta volt az ismertetője. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első sajnos nagyon gyorsan visszavezet ahhoz a ponthoz, ami mindenkit eh, érdekel, nevezetesen az alkalmazási kört illetően. Ha ön azt mondja, hogy a nemzeti jog ne, hogy érintetlen maradjon a fogyasztó jogalkat illetően, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az irányelve pont az ellenkezőjét akartuk elérni, azt akartuk, hogy legyen egy egységes európai piac, ha érintetlen nemzeti piac, ez nem megy. A második kérdés. megbocsátsa az akadályokat azelől, hogy a KKV-k megfelelően tudjanak szolgáltatásokat nyújtani a tagállamokban. De ez egybeesik az irányelv céljaival? Először is a harmonizáció kérdését kell megvizsgálnunk. A javaslat teljes harmonizációt javasol, nevezetesen mind a 7-27 tagországban, kivétel nélkül. A teljes harmonizáció keretében például a termékekre adott garanciákat illetően is egy közösségi jogalapot akar létrehozni, ami minden országban ugyanaz lenne. Ezzel a jogalappal az országokban abba a veszélybe futunk be, hogy minden egyes termékre ráhúzzuk ezt a jogszabályt, de van olyan sok termék, például az elektromos készülékek, amelyekre ma nem három éves garanciát adunk, ami most a cél az irányelv szerint, hanem hosszabb idejűt. Következésképpen egy olyan vállalkozás, amely öt éves garanciát adhatna egy elektromos készülékre, amit előtt, most lehetősége van az irányelve, hogy lecsökkentse ezt az időszakot. Vagyis itt nem védjük a fogyasztó jogát. A másik pedig azokat a szerződ elnök szakítja. Hogy emlékeztessem, hogy ez meghallgatás nagyon érdekel minket a nyilatkozata, de kérem, hogy kérdéseket tegyen fel. Tehát felteszem, hogy a kérdéseket kell föltennie. Folytatja az előadó. Mi nem vagyunk a javaslat ellen, de pontosan, hogy támogatjuk, de úgy gondoljuk, hogy valóban a fogyasztók jogait kell, hogy védje, és nem a vállalkozásokét. Az Európai Bizottság hallgassa meg a fogyasztók védelmét, és ne kötelezze a fogyasztókat, hogy a vállalkozásoknak a feltételeit kövessék. Miért nem kötelezi a bizottság inkább a vállalkozásokat, hogy csökkentsék az árakat? Köszönöm. Uh, Mrs. Turin. Ja, Turin asszony. Redegørelsen a kommissionen. Øhm. Köszönöm szépen a bizottságnak teljesen nyilvánvaló, hogy mindenkinek az a célja, hogy a fogyasztók érdekeit védje Európában. Lenne néhány kérdésem az eddig elhangzottak a kapcsolatban. Én nem egészen értem, hogy hogyan védeni a fogyasztók érdekeit ez az irányelv. És ez nem csak a Dán perspektíva, hol van a fogyasztók számára nyereség ebben az irányelvben. Ezen kívül az összehasonlító elemzés. Még nincsen kész ez az elemzés. Hol tart most? Nyilván azért nincs kész, mert a nemzeti hatóságok sem zárták még le a saját munkájukat. Én nem egészen tudtam követni, hogy a bizottság hol tart ezen kívül, és fáb úrhoz csatlakozom, össze kell hasonlítanunk az EU-s jogszabályokat és a nemzeti jogszabályokat. Ezt muszáj megtennünk, hogyha teljes harmonizációt szeretnénk elérni. Viszont ez egy kicsit dupla munkának tűnik nekem, kétszintű munkának. Végül olyan kommunikációt kellene folytatnunk, ahol mindenképpen mindenkinek lehetősége nyílik a párbeszédre, hogy jó eredményt érjünk el. Köszönöm szépen. What I'd like to do is to in... Köszönöm, mondja az elnök. Testori asszonyt kérem meg arra, hogy válaszoljon erre a három kérdésre. Lechner úr és Weiner úr szeretne még kérdéseket föltenni, illetve még egy kérdésre van lehetőség, Áries úr, rendben, ezzel lezárom a listát. Tesztóri asszonyi a szó tehát. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha nem bánja, akkor általánosabban fogok válaszolni a kérdésre, és a kollégám fog a részletekre választ adni. Hiszen a tagállamokkal ő foglalkozik. Az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy teljes harmonizációban hiszünk, ugyanakkor a nemzeti szerződéses jogot nem fogjuk érinteni. Azt hiszem, hogy ez a javaslatunk alapját képezi. Egy olyan gondolatról van szó, amely fényében nem kritizálhatjuk a javaslatot. Mert még akkor is, hogyha, hogyha a fogyasztói jogok bizonyos részét harmonizáljuk, illetve az üzleti vállalkozások kötelezettségeit, még akkor is egy jogbizonytalanságot hozunk létre a kereskedelmi tényezők számára. Hatékonyan belső piacot kell létrehoznunk, és jogbiztonságot kell kialakítani a vállalkozások számára, és csak ez az, ami végül a fogyasztókat is pozitívan érinti. A kollégám a jogi aspektusokra fog rámutatni, hogy hogyan kapcsolódik a mi javaslatunk a nemzeti szerződéses joghoz. Aztán egy másik vitapont, minimális vagy teljes körű harmonizációt szeretnénk-e. A javaslat létrehozásakor úgy döntöttünk, hogy teljes körű harmonizációt szeretnénk az elmondott okokból, hiszen a belső piacot szeretnénk megerősíteni. a határon átnyúló tranzakciók még mindig túlságosan korlátozottak. Nézzük, hogy miért van fekete lista, szürke lista. Olyan területtel foglalkozom az élelmiszerrel kapcsolatos jogszabályokkal, ahol mindig további hatáskört kérünk hiszen jó pár olyan gyakorlatra derül, amelyek ismeretesek, azonban hiányoznak a tapasztalatok, és azt hiszem, hogy ezen a területen az együttdöntés néha lehetetlen. Nézzük, hogy a fogyasztó mire számíthat, milyen előnye származik ebből. Nos, ahogyan már korábban is elmondtam, nem ez a táblázat képezi az alapját mindennek, ne vegyék ezt készpénznek, ez még nem teljes, még mindig pontosításra szorul, de úgy gondolom, hogy akkor is előnyöket szolgáltathat a fogyasztónak. Most pedig kollégámnak adom át a szót a jogi kérdésekre vonatkozóan. Um, thank you. Um, so I would like to start with the, uh, by complementing what... Uh... Köszönöm szépen. Először is kiegészítésképpen hadd mondjam el, hadd válaszoljak a jelentéstevő két kérdésére. Tehát, hogy hogyan kapcsolódik ez a jogszabály a nemzeti szerződéses joghoz, illetve mi a hozzáadott érték, hogyha nem akarjuk érinteni az általános szerződéses jogot. Van egy javítandó terület, és ezen dolgozunk a tanácsban, ez pedig a szerződéses jog jogolvoslataival való kapcsolat, tehát a hibás termékek esetében. Ezen dolgozunk, meg a, megnézzük, hogy ez hogyan illeszkedik a fogyasztói joghoz. Észben kell tartani, hogy majdnem minden tagállamban kétféle rendszer működik. Vannak a fogyasztói értékesítési jogorvoslatok, amelyek általában a fogyasztót helyezik előtérbe, illetve vannak a szerződéses joggal kapcsolatos jogorvoslatok. A szándékunk az volt, hogy harmonizáljuk a fogyasztói értékesítési rendszert, és ne foglalkozzunk a szerződéses jog rendszerrel. Ahogyan Szártori asszony is rámutatott, szeretnénk tovább lépni ezen a területen, hiszen a tanács is azt szeretné, hogy a fogyasztói jogokat harmonizáljuk, ugye a hibás termékek esetében. Hogyha ez megerősítésre kerül a tanácsban, akkor a fogyasztói a fogyasztói érdekvédelemben további lépéseket tehetünk, tehát itt nagyobb harmonizációra kerülhet sor. Akkor, amikor hibás terméket vásárol a fogyasztó. Aztán a jelentéstevő még egy gondolatot megemlített, ez pedig a fekete és szürke lista kérdése, illetve a tisztességtelen viselkedésre vonatkozó záradék, valamint a komitológia. Nos, a komitológia hozzáadott értéke az, hogy Európai Uniós szinten gyorsan kezelhető egy nem igazságos szerződéses klauzula, vagy valamilyen nem igazságos kereskedelmi gyakorlat, hiszen gyorsan módosításokat lehet eszközölni, és a szürke vagy fekete listára kerülhet ez a tétel. Ez nem egy teljes lista, nem tér ki az igazságtalanság vagy a nem fair viselkedés minden formájára, hiszen autonóm funkcióként működik, tehát egy biztonsági hálót állít föl. Hogyha egy bizonyos igazságtalan kitétel nincs rajta a szürke listán, akkor még attól ez a szerződéses klauzula az általános igazságtalansági táblázatba belekerülhet. Ezt látjuk a az általános klauzulákban, illetve a fekete listákon. Ami pedig a kereskedelmi gyakorlatra való hatását illeti ennek az irányelvnek, a legjobb gyakorlatra vonatkozó hatását, a tagállamokat érinti ez az irányelv, nem pedig az egyes vállalkozásokat tehát általánosabb kereskedelmi feltételeket feltételeket szab meg, és arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy ezen túllépjenek. És még egy gondolat, hogy milyen előnye származik ebből a fogyasztónak. Nos, nagyon fontos szem előtt tartani, hogy az, a római egyes rendelet a következő év elején lép majd életbe, és ez alapján, ha egy vállalkozás 27 tagállamban értékesíteni kíván, akkor 27 féle szabályozásnak kell megfelelnie. Így a fogyasztó ebben a szétaprózódott rendszerben marad. Well, Nagyon szépen köszönjük mindkettőjüknek. Három további kérdés van, és rövid kérdéseket kérek. And Mr. Arias, so Mr. Lechner first. Lechner úr először. Rövid leszek. Éppen utaltak a nemzeti szerződéses jogra. De a koherenciát hogyan akarják biztosítani a CFR referencia keret keretében. Ezen kívül Tesztori asszony utalt rá, hogy amikor teljes harmonizáció lesz, akkor én attól tartok rá, hogy gyakran a bíróság előtt landolnak az ügyek. A bíróság azonban amennyire én ismerem az ítéleteket, nem akar feltétlenül foglalkozni ezekkel az esetekkel. Tehát mi marad a nemzeti játéktér ezen a területen? Köszönöm. Uh, Mrs. Weiler. Weiler asszony. Igen, nekem is feltűnt. A választások előtt Az igazságtalan versenyhelyzetet megvizsgáltuk. Ezzel a területtel, ezzel az új irányelvel, hogy függ össze az azzal kapcsolatos jogszabály, az egy fél évvel ezelőtt uh, született. Ellentétben áll a két irányelv? Ezen kívül Schwab úr kérdezte, nem túl korai az időpont a teljes, teljes harmonizációhoz? mindenki érdekesnek tartja, megfontoladónak a teljes harmonizációt, de talán nem érett még meg a helyzet erre. Úgy tűnik, hogy önök sem ismertették ennek az előnyeit. Egyébként erről beszéltem önnel, hogy a javaslataikat meg kell védeniük, érvelniük kell, nem csak itt nálunk a parlamentben, hanem a civil szervezeteknél is. A puszta pénzügyi előny az nagy dolog, de önmagában nem elég. Valahol európai hozzáadott értéket is teremteni kell. Egy-két plusz cent még önmagában nem elegendő az sem elég, hogyha azt mondjuk, hogy ö, közelítsük egymáshoz a Dán nívót, a litván nívót egymáshoz. Legalább még 20 évig tart ez. Köszönöm. Arias, last question. Arias úr. Vamos a ver, yo, en... Köszönöm szépen. senki sem említette azok között, amit ma hallottam, az internetes fogyasztók problémáit. Tehát a kérdésem az, hogy ez az irányel foglalkozik-e majd az internet szabályozásával. Azt hiszem, hogy az interneten keresztül történő fogyasztás, és ezek a fogyasztók nagyon fontos kérdés, hiszen ugyanolyan jogi garanciákat kell biztosítani számukra, amikor az interneten keresztül, keresztül vásárolnak. Egy másik javaslatom is lenne, talán egy ilyen garancia bélyeg kellene az európai fogyasztóknak, tehát hogy a végfelhasználóknak éppen olyan jogai lennének, mint különben. Köszönöm szépen. Szartóri asszony. Kérem, kezdjön. Először is a fogyasztóknak az agadalmait illetően mi úgy gondoljuk, hogy ezek jogos, érthető aggályok az irányelv bizonyos rendelkezésével kapcsolatban. A biztos asszony nyitott arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassa. Szeretnénk hallani a kérdéseket, azért, hogy megfelelő szintű védelmet tudjunk elérni. Különösen a garancia időszak és a jogorvoslat sorrendjét illetően. Tehát szeretnénk a fogyasztók hozzáállását jobban megérteni. Tehát azt hiszem, hogy látjuk, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket világosabbá kell tenni, és szeretnénk előrébb lépni, és ezt az eszmecserét is felhasználjuk arra, hogy majd ezeket a javításokat eszközöljük. És mi lesz a tagállamoknak a mozgástere és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos kérdésre? Giuseppét kérem meg, hogy válaszoljon. Az utolsó kérdést illetően a javaslat célja az, és nagy részét a táv tehát az internetes szerződéseknek szenteljük. Tehát az összes beszerzés, vásárlás, amelyet a fogyasztó az interneten keresztül tesz, ez bele tartozik ebbe az irányelvbe. Tehát amikor távértékesítés, távvásárlás történik, akkor azt is még tovább védjük, mint amikor személyesen történik ez a vásárlás. Tehát a, a fogyasztó még további információt kap, és elállalhat tehát az két héten belül a vásárlástól, és nem is kell ezt indokolnia. Lechner úr megjegyzése a közös referencia kerettel illető, keretet illetően. Ezt a két projektet tulajdonképpen egyszerre, mint ikreket szültük meg, és én így magam is elnököltem a több munk- szemináriumot, ahol a kutatók erről a keretről beszéltek, és végül az irányelvbe is belevettük ezeket. A javaslat nem mindig tükrözi a kutatók vizsgálódásának eredményeit, de most szeretnénk egy egy tudósok által összeállított közös referencia keretet, és ennek meg lesz egy végső változata is, tehát a két projekt között lesz kapcsolat, és szeretnénk, hogyha itt koherenciát érnénk el. A teljes harmonizációnak a hozzáadott értékét illetően meg kell jegyezni, hogy ez nem csak egy európai ügy, hanem a nemzeti jogalkotónak kell biztosítani azt, hogy a teljes harmonizációja az irányelvnek beleillik az általános polgári jogba. Tehát a szabályozó az a feleknek a kötelezettségeit meghatározza, amikor eláll a fogyasztó a szerződéstől. De mi történik, amikor nem küldi vissza az árult a fogyasztó időben? Vagy pedig a kereskedő nem téríti meg azt az árat, amelyet a fogyasztó fizetett. Tehát mindezek a kérdések nyilvánvalóan fontosak, de ezeket nemzeti szinten kell szabályozni, különben az irányelv az hatalmas méreteket öltene. Tehát, hogyha kárt szenved a fogyasztó, mert hibás árut kapott, akkor a tagállam fog rendelkezni arról, hogy kártérítést kapjon emiatt. Ezeket a kérdéseket tehát nemzeti szinten kell szabályozni és ezért választottuk mi eh, az irányelvet, nem pedig egy rendeletet, hiszen eh, a nemzeti jogalkotónak eh, kell belevenni ezt a nemzeti jogszabályokba. Aztán a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal foglalkozó irányelvvel való kapcsolat egy olyan kérdés, amelyet a kísérő jegyzékben megpróbáltunk taglalni ugyanis ez az irányelv nem egy szerződéses jogi jogszabály, hanem egy piaci jogszabály, tehát a fogyasztók érdekeit vitti, védi, mert ő, ő kapja a kereskedelmi gyakorlatot, hogy úgy mondjam. Tehát megpróbáltuk azt, hogy erre az irányelvre építsünk, bár ez az irányelv az nem ruház semmilyen egyéni jogot a fogyasztókra. Tehát ebben a javaslatban és a kereskedelmi kommunikációban a szerződés előtt információ nagyon hasonlóak, ezért tehát egy olyan angyali kört hozunk létre, hiszen hogyha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlati irányelvnek megfelel a, az eladó, akkor a fogyasztói irányelvnek is meg fog, akkor a fogyasztói jogok irányelvének is meg fog felelni. Azt hiszem, ezt a javaslatban sikerült elérni. Well, I'd like to, um, uh, thank, uh... Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását. Azt hiszem, hogy később alkalom nyílik majd még további általános kérdésekre. Köszönöm szépen ezeket az első válaszokat, illetve a kiegészítő dokumentumokat is, amelyek mindenki rendelkezésére állnak. Tehát bárki hozzáférhet ezekhez. Most pedig lépjünk tovább a következő bizonyítékra, és a következő rész a jogi kontextus strukturális elemzése. Itt az európai jog, a harmonizált jog, illetve a nemzeti jogi rendszerek összevetéséről van szó, ennek harmonizálásáról. Azt hiszem, hogy ehhez elég éles agyra van szükség, hogy ezt valaki átlássa. Nos, Hans Schulte Nolke úr, az Osnabrücki Egyetem professzora valószínűleg rendelkezik ezzel a képességgel, és 10 percet kap az előadása megtartására. Át is adom neki a szót. Thank you, Chairman. So do I. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is remélem. Hölgyeim és uraim! Amint tudják, Jogi szempontból nagyon kritikusan szemléljük ezt az irányelv tervezetet. Nagyon sokan igazán földbe döngölő kritikának adnak hangot. Három nagy probléma van jogi szempontból ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Először is a jogi technika, a második, és talán ez a legnagyobb probléma, hogy az irányelv a saját alkalmazási területén kívül is nagyon negatív hatást fejt majd ki, majd később uh, erről szeretnénk még beszélni. Ezen kívül kérdéses az is, hogy a fogyasztók érdekvédelmét fenntartja-e. Szeret szeretném elmondani, hogy én nem vagyok nagyon kritikus az irányelvvel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy meg lehet menteni, sőt, még itt-ott valamit el lehet érni vele, bár kevésbé vagyok optimista, mint a bizottság. Talán egyértelművé kellene tenni, hogy miért is van szükség egy ilyen irányelvre. Itt négy irányelvet hoznak egy kalap alá a 27 tagállamban. Egy olyan kiegyensúlyozatlan, toldozott képet kapunk, hogy teljesen lehetetlen egy európai szintű vállalkozást létrehozni ennek segítségével pedig az egységes belső piac már 20 éve létezik. Hát ennél nagyobb kudarcot nem is lehet elképzelni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek ellenére ez az irányelv azért mégis a múlthoz képest egy lépést előre visz minket. A problémákat illetve specifikusan. Először is az Európai Bíróságnak van egy ítélete, amely részben szakpai, részben magáncélű védelmet szab meg. Ez, az, ez a nemzetközi polgárjog keretében, hogy mi károsíthatja a fogyasztót. Az egyes tagállamokban nagy az ellentmondás ezt illetően. A non-paper, amit tegnap előtt láttam, azt mondja, hogy hagyjuk ezt a nemzeti jogra, hogy mi minősül ennek. Persze, de ugyanezt lehet mondani arról, hogy mi az, hogy non-profit tevékenység. Hogy mi az olyan kereskedelmi tevékenység, például a hobbi, vagy a lótenyésztés, ami védett lenne ennek az irányelvnek a keretében. Tehát a jelenlegi irányelv bizonyos kérdésekre nem ad választ. Nem próbálom meg azt, hogy az abszurd részeket kiemeljem az irányelvből. Amikor idejöttem, az utcán valaki egy lufit akart nekem eladni. Hát az irányelv szerint ki kellett volna töltenie egy írott nyomtatványt ahhoz, hogy eladhassa nekem. Hát erre nem csideje általában az embernek, az utcán vesz ilyesmiket. Ezen kívül az, hogy a fogyasztóvédelem szintje csökkene az irányelvel. Ezt gyakran vitatják. Föl lehet állítani egy listát, ahol valóban csökken az egyes tagállamokban, de ez a lista viszonylag rövid. Ez nem azt jelenti, hogy a védelem elhanyagolható módon csökken, csak az, hogy rövid ez a lista. Az, hogy ki dönt egy vásárlás esetében például, hogy javítást kell biztosítani, vagy például cserét, vagy az IBS vásárlást illetően Németországban például. Ez is nagyon kérdéses. Und auch relativ wenig dazu sagen, was ich für richtig halte, da kommt es gar nicht drauf an. Én a saját véleményemet nem is fejteném kell, de azért azt elmondanám, hogy abban hiszek, hogy van értelme tárgyalni ezekről a dolgokról. Jogszi szempontból nagyon drasztikus az, hogy milyen mellékhatásai lehetnek ennek az irányelvnek. Egyetlen példát ragadnék ki bármilyen időhatárokat illetően. Például Angliában 6 év a garancia idő. Az irányelv keretében az ilyen ö, határidő csak két év lenne. Ez egy groteszk helyzetet eredményez, hiszen a fogyasztó érdekeit nem védjük. Natürlich nicht zwingend ist, aber für den Fall, dass nichts vereinbart ist, also es er- Tehát hatalmas nyomást gyakorlunk a tagállamokra, hogy valahogy feloldják ezt az ellentmondást az irányelvben. Talán azt a gyönyörű metaforát a szigettel én is felkarolnám. És Európa is perspektívából nézve, ez nagyon kitűnő metafora, de nemzeti perspektívából nézve, azt fordul elő gyakorlatilag, hogy van egy háza az embernek, és egyszerre csak valahonnan előbukkan egy építő, és beépít a házba oszlopokat, anélkül, hogy erre bármilyen terve lenne. Akkor a lényegre térnék. Mit tehet az ember ezzel az irányelvel? Én nem hiszem, hogy a négyes cikkel egyáltalán bármit el lehetne érni, vagy bármilyen cikkel egyedül. Cikről cikkre kell néznünk ezt a dokumentumot. Und Ansätze, ich glaube aber, dass der Klarstellungsbedarf viel größer ist. Also azt hiszem, hogy gyakorlatilag a non-paperrel az a probléma, hogy nagyon sok állítást felsorol, de nagyon sok mindent kell rajta magyarázgatni. Majd meglátjuk, hogy a bíróság mit gondol erről. Nem tudom, hogy a tagállamoknak a kompetenciát bővítjük bizonyos területeken, mint például a környezetvédelem, vagy mi fog történni. Végül az irányelv nem mutat annyira messze, mint kellene. Bár a helyzet jobb lesz az irányelv elfogadása után, mégis még nem lesz lehetőség arra, hogy egy e-shop egész Európában egyenértéken működhessen. A vállalkozóknak kell eldönteni gyakorlatilag már most, hogy milyen joghoz igazodnak, de ehhez a bizottságnak döntenie kell, és az igazán érdekes kérdés, és ez politikai kérdés, Akarják a jogolkodói szervezetek, hogy ezzel az irányelvet továbbra is foglalkozunk? Én ezt az úgynevezett szelektív teljes harmonizációt teljesen rossz útnak tartom. Hiszen mindenképpen vesztünk, vagy nem volt elég nagyra törő a bizottság, vagy túlságosan nagyra törő volt. Tehát a metaforánkkal tovább élve teljes szobákat kell itt harmonizálnunk. Talán a stokholmi programot kellene követni a bíróság részéről, ez lehetőséget nyíl opcionális eszközökre. Én úgy gondolom, hogy ez a piachoz és a gazdasághoz közelebb állna. Azt is el tudnám képzelni, hogy az úgynevezett blue button módszert alkalmazhatnánk. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. A professzor úrnak az előadását. Azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes gondolatot megemlített, buzgón jegyzeteltem. A technológiát illetően ö, mérnökként azt hiszem, hogy még a, a, egy kis fejfájást okoz ez nekem is. Egy negyed óra áll rendelkezésünkre, hogy kérdéseket tegyünk fel a professzor úrnak, illetve másoknak. Nem tudom, hogy elég bátrak-e a kollégák, és kérdésekkel rukkolnak elő. Gebhardt asszony. To start the inquisition, so I'll hand over to you. Gebhardt asszony a szó tehát. Ich will gar keine Inquisition machen. Absolut nicht. Das ist absolut nicht in meinem Sinne. Komoly kérdéseket nem fogok föltenni, nem bocsátkozom inkvizícióba. Szeretném megérteni, hogy nekünk, mint jogalkotóknak mit kell tennünk, és milyen információt kapunk az elhangzottakból. Szerettem volna tehát a következő kérdést föltenni. Professzor úr, harmadik pontban megemlítette, a harmonizáció szintjét. Talán jogalkotóként ez a legfontosabb feladatunk, hiszen ez a fogyasztói jogokkal foglalkozik, és erről részletesen vitázni fogunk. Tehát, hogy teljes körű harmonizáció legyen el, vagy sem. Három különböző szektort említett meg, illetve határidőket is kimondott. valamint az alkalmazhatóságra is utalt. Ezek az adatok nagyon fontos részét képezik a fogyasztóvédelemnek. Ezért rá szeretnék kérdezni ismételten. Nem volt egyértelmű számomra, hogy milyen mellékhatás, milyen mellékhatásra gondolt, mivel kell számolnunk. Amikor ezt említettem, mire gondolt? Illetve megemlítette az Európai Bizottságot is, azt, hogy a bizottság túlságosan búzgó volt, hogy úgy mondjam, mire gondol, illetve, ahogyan mondtam, a mellékhatásokról szeretnék még egy-két szót hallani, mert nem igazán volt világos számomra. Elnök, a jelentéstevőnek is van egy kérdése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, professzor úr, ezt az izgalmas prezentációt. A következő a kérdésem. Ennek a bizottsági anyagnak milyen előnye van az általános szerződésekre nézve? Úgy tűnik, hogy ez nem fedi le teljesen dokumentum, illetve mi a helyzet az elállás kérdésével. Illetve a harmonizáció szintjére is rá kívánok kérdezni. Tulajdonképpen tehát egyetértek Gebhardt asszony kérdésével, én is pontosításokat várok öntől, illetve szeretném látni, hogy mit ért konkrétan a fogyasztói jogok korlátozásán. Mire gondolt, amikor ezt a kifejezést alkalmazta, esetleg egy-két egyértelmű példával illusztrálhatná, hogy mire gondolt. Lerner úr kért szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Professzor úr, megemlítette a konkrét célkitűzéseket. Mire gondolt? Hol van szükség ilyen harmonizációra? Hol létfontosságú a harmonizáció? Illetve föltételezem, hogy a tagállamok ugye nem akarják feladni azt, ami, amit már megkaparintottak. Tehát a teljes harmonizáció milyen hátrányokkal sújtaná a tagállamokat, ami pedig a garanciákat illeti. Határidők vannak, amelyeket ön említett, illetve vannak úgynevezett minimális határidők és végső határidők is. Ezt is figyelembe kell vennünk, és meg kell néznünk, hogy ezt hogyan lehet fokozatosan elérni, fokozatosan megvalósítani. Elnök, Arias úr, egy rövid kérdésre megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon rövidre fogom a hozzászólásomat. Egyszerűen köszönetet szeretnék mondani a professzor úrnak, és utalnék egy korábbi megjegyzésemre. Ez pedig az internetes fogyasztók védelmére vonatkozik, hiszen ők nem élveznek teljes körű védelmet. Azt hiszem, hogy ezt a tényt is mindenképpen figyelembe kell venni. Nem értek egyet a bizottság válaszával, azért, mert az irányelvben nem kerül megemlítésre az internetes piac tehát konkrétan ezt nem említi az irányelv, illetve a garanciákat és az elállás lehetőségét sem említi az irányelv. Tehát az internetes kereskedelem esetében esetleg egy ilyen európai ö, pecsétet, európai nyomot lehetne létrehozni. Szeretném kiegészíteni uh, az elhangzottakat, mondja az elnök, hiszen uh, szinte lehetetlen legálisan e-shopot fenntartani. Nem tudom, hogy ez a fogyasztók kárát, vagy pedig a cégek kárát jelenti-e? Tudják-e ezek a cégek, hogy illegálisan tevékenykednek, és aztán ö, esetleg bíróság elé állítják-e őket? think I'll give you the floor then. Akkor professzor úrnak átadom a szót. Herzlichen Dank für... Köszönöm szépen a kérdéseket. Remélem, le tudtam őket írni. Elnök úr kérdése. Egy jogszabályoknak megfelelő e-shop működtetése. Vannak olyan tagállamok, ahol igen, működnek ilyenek, és a külső betolakodókra, hogy tudnék fogalmazni, mérgezett nyilakkal lőnek. Tehát gyakorlati szempontból nem, nem lehetséges drei Ebenen unterscheiden, wo man Gütesiegel machen kann. Man kann die Qualität der Waren mit Güte besiegeln, das ist sicher. Amely az áruknak a minőségével kapcsolatos, és a jogalkotónak kellene tulajdonképpen megállapítani, hogy ez mi is lenni, tehát, hogy egy internetüzletnek eh, megadja ezt a bizonyos eh, eh, bélyegzőt, vagy bélyeget. Tehát valóban lehetne egy ilyen ö, pecsét tulajdonképpen, amely a fogyasztók bizonyadalmát növelni, és ugyanakkor megerősíteni a belső piacot. És ez egy látható bizonyítéka lenne annak, hogy valóban javultak ezek a bizonyos vonzatok. Lechner úr egy minimum és maximum, maximum megállapítása és a köztük lévő különbség az egy olyan kérdés, amely kapcsolatos Gebhardt asszonynak a kérdésével. Tehát egy elektronikus üzlettel kapcsolatban lenne egy ilyen lista, amelynél ki kell pipálni a dolgokat, különböző dolgok, amire különleges figyelmet kellene fordítani. Ugyanakkor elfelejtettem valamit megválaszolni, amit Adi a is mondott. Tehát 50-60 lehetőség is lenne, Eh, attól függően, hogy mely ország rendelte a termékeket és hova szállították. Természetesen bizonyos szintig egyszerűsítenek kellene a dolgokat. És akkor most rátérek az előző kérdésre, tehát, hogy az elektronikus eh, kereskedelmet miért nem vettük ebbe bele? Ezt a kérdést eh, már tulajdonképpen megválaszolták, egyrészt a kohéziós jogok szintjén, és melyik a legrugalmasabb vagy elfogadhatóbb törvény. De azt hiszem, ez az irányelvnek az erősebb pontja. Na most akkor nézzük a jelentéstevőnek a kérdését, és Gebhardt asszony kérdését. Tehát, hogy mennyire fontos ez a fogyasztóvédelem szempontjából. Nagy, tehát világos, hogy a határidőket eh, illetően ezeket figyelembe kell venni, és meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a pontok, ahol gyengülnének a fogyasztói jogok. Na most a határidő az lehet két év, vagy a hosszabb, ahogy ez más országokban is van. Persze ez attól függ, hogy mi az élettartama a terméknek. Persze az amortizáció, vagy a romlása, hogyha az romlása a terméknek, akkor az a kiszállítás után azonnal jelentkezik, akkor persze ez az élettartam kérdés újból felmerül, hogy ez két év legyen, vagy hosszabb. Tehát a rövidebb élet tartamú áruknál a romlás az lehet, hogy az a szállítás, kiszállítás után rögtön jelentkezik. Persze a különböző termékeknek különböző kritériumai lennének, ezt még ki kell dolgozni. Schwab úr, ön a leglényegesebb kérdésre mutatott rá. Tehát amikor itt van ez a gyönyörű sziget, ahol harmonizált szabályok vannak, és a szigeten kívül egészen más háborgó tenger van. Hogyha megnézzük ezt a listát, akkor láthatjuk, hogy a szigeten kézben tartható a helyzet, de a szigeten kívül viszont már nem. Tehát ez az ára annak, amikor ilyen kritériumokat fogalmazunk meg egy ilyen korlátozott területen. Ezért a célzott harmonizáció az olyan kérdés, amelyet a fogyasztókkal kapcsolatos jogalkotásba bele kell venni. Ez politikai döntés, de hát ez jó hekezekben van, a kérdés az, hogy most egy egész mindenre kiterjedő harmonizáció legyen, vagy pedig nem ilyen egyetemleges megközelítés. Aztán a többi kérdéseket illetően, például az, a mellékhatásokat illetően, és a bizottság is emlegették, hogy most keményen vagy nem eléggé keményen áll hozzá ehhez a kérdéshez. Tehát amikor célzott teljes harmonizációról van szó, akkor láthatjuk néhány kivételtől eltikentve, hogy a régi irányelvet átpróbálják ültetni az új irányelvbe. Mint láthattuk, vagy említették, Európa egy bizonyos folyamatot él most meg, és ez is egy folyamat. És most megmutatkozott az alkalom arra, hogy lássuk, hogy a belső piac megéri, megerősítésének valóban ez a megfelelő útja, tehát, hogy a fogyasztói jogokat kell meg, e, erősíteni. No, elnök, a végső kérdést e, akkor most feltehetik a professzor úrnak. Köszönöm szépen. Ön említette, hogy kell egy nemzeti vészfék ezt ki tudná fejteni, hogy pontosan mit ért ez alatt? Köszönöm. Um, Vorbilder gibt's in anderen Bereichen, im Bereich Produktsicherheit, ansatzweise. Uh, példaképek a termékbiztonságot illetően láthatók a környezetvédelmi jogban is, és egy, a teljes harmonizáció, és ezt nem említettem korábban, és a tagállamok képessége a gyors reagálásra a különböző fogyasztói problémákat illetően. Például Németországban nagyon gyorsan reagálnak az ilyen problémákra. Persze lehetnek olyan problémák, amelyek csak lokálisan jelentkeznek, hát, és akkor a kérdés felmerül, hogy európai mechanizmust vagy helyi mechanizmust használjanak fel ezeknek a rendezésére. A bizonyos ágazatokban, mint például az innovatív piac, vagy kézműves ágazat, olyan területek lehetnek, ahol a tagállamoknak kellene intézkedni. Okay, well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Nagyon átfogó válaszait. Mielőtt tovább haladunk, biztos vagyok benne, hogy a bizottság is szeretne hozzászólni, tehát a következőt javaslom. A végén a szakértők, amikor megtetik a hozzájárulásokat, utána tegyük fel a kérdéseinket a bizottságnak. Tehát a négy szakértünk ma akiket megkérnék, hogy maximum 10 percre korlátozzák a hozzászólásukat. De azért nem indítom be az elektronikus órát. Egyébként erre nem hat ki a direktíva, ami az összes többi órát irányozza, de erről majd máskor. Most Carlos Almaraz, aki korábban már áprilisban azt hiszem, itt volt nálunk, Pierre Chalanson, aki a forverkés társaságától érkezett, alelnöke. Ő nagy barátja ennek a szakbizottságnak. És Monik Goyans asszony a Beuktól, ez az Európai Fogyasztók Érdekvédelmi Szervezete. Ezen kívül azt hiszem, hogy a szolgáltatási direktívával kapcsolatban járt már nálunk Bob Schmitz, aki a luxemburgi fogyasztók szervezetétől érkezett. Úgyhogy először Almaraz úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságnak, különösen Harbour úrnak és Schwab úrnak, hogy megszervezte ezt a párbeszédet. Hogy a, hogy utaljak arra, hogy 2008. októbere óta, amikor először ismerkedtünk meg ezzel a javaslattal, mi történt? A vita során talán néhányan tudják, hogy mi a beukkal is tartjuk a kapcsolatot, és egy formális párbeszédet alakítottunk ki, hogy jobban megértsük egymás álláspontját. Egyértelmű, közös érdekünk az, hogy magas minőségű és átlátható jogszabályt fogadjunk el, amely jó egyensúlyt teremt a fogyasztók és a vállalkozások érdekei között. Ez a dialógus arra is rámutatott, hogy milyen összetett ez az irányelv, és mik az implikációi, nem csak a nemzeti jogokra, hanem a különböző tevékenységi területekre és termekekre. Business Europe, az én cégemnek az álláspontja az, hogy harmonizált jogi keretet szeretnénk, egyértelmű jogszabályokat, amelyek a határon átnyúló kereskedelemben védik a fogyasztók jogait. Ehhez számunkra a teljesen harmonizált direktíva a legjobb út. Ez a az egységes piac problémáit megoldaná. A profitra, az előnyökre már rámutattak az előttem szólók. Itt nem csak pénzügyi nyereségről, kereskedelmi nyereségről van szó. Mi úgy gondoljuk, hogy a fogyasztók nagyobb bizalommal élnének, hiszen közös jogaik lennének Európában, és közös védelmet élveznének, származásuktól függetlenül. Ezen kívül az érdekérvényesítés könnyebbé válna. Ezen kívül a belső piac és a gazdaság is profitálna a harmonizációból, hiszen éleződne a verseny. Az árak, a könnyebb és nagyobb áruválaszték. Ezek mind-mind hasznok. Tehát ez jó esély arra, hogy javítsunk a belső piacon és a jogszabályokon. De úgy gondoljuk, hogy ezért nem tökéletes az irányelv. Először is. Jobban meg kell értenünk, hogy mi is a bizottság javaslata. A bizottság jó munkát végez a tájékoztatásban, és a tanács is segíti a munkáját, de vannak területek, a hatáskör és a definíciók, ahol még magyarázatokra van szükség. Ezen kívül a közösségi jogszabályokkal és a nemzeti jogszabályokkal, különösen az általános szerződéses jogra való kihatását illetően még tájékoztatásra van szükség. Módosításokra is szükség van. Véleményünk szerint ezek célja az, hogy a fogyasztóknak nem csak a jogaival, hanem a kötelezettségeivel is foglalkozzunk, hiszen ők aktív piaci résztvevők. Biztosítanunk kell, hogy ha a szolgáltatásokban és a termékekben, amelyeket átvesz, kárt okoz, azért felelősségre vontható legyen. Természetesen még a kereskedő jogait sem védi megfelelően az irányelv, sem a legmagasabb szabványt, sem a legkisebb normát nem szabad példának tekinteni Európában. Úgy gondoljuk, hogy gyakran a kereskedők háttérbe kerülnek az irányelve. Például a visszavonást illetően. Ne kelljen visszatéríteni ilyenkor az express szolgáltatás, postai szolgáltatásoknak a díját a kereskedőknek, hanem csak olyan költségeket, ami a normál standard kézbesítése jár ezen kívül. A késedelmes szállítással kapcsolatban túl szigorúak a jogszabályok a kereskedőkre vonatkozóan, hiszen hét napon belül a fogyasztó kártérítést kérhet meg akkor is, hogyha a késedelem csak kismértékű. Itt talán a szállítási határidő kitolása, vagy a force majeure alkalmazása lehetne egy megoldás. A védelem mértékét jobban lehetne egyensúlyozni a kereskedők érdekeivel. Ezen kívül vannak bizonyos területek, amelyek területén úgy gondoljuk, például a tájékoztatás területén, a kártérítés területén, vagy a kereskedelmi garanciák területen, a nemzeti jogok bizonyos esetekben irányadóbbak. A bizottság non paper illetően előzetes megjegyzéseim lennének. Úgy gondoljuk, hogy ez a nem havi hivatalos dokumentum előrelépést jelent, tisztább képet teremt, és hogy a bizottság nagyon jó munkát végzett, de még mindig vannak nyitott kérdések, és reméljük, hogy magyarázatot kapunk ezekre a bizottságtól még. Az irányelv és a létező a szolgáltatási e-commerce irányelvek között nem egyértelmű még a kapcsolat. még mélyebb magyarázatot kell adni a bizottságnak. Ezen kívül a szerződéses jóváltétel illetően, például a francia gyakorlattal kapcsolatban tudnunk kell, hogy a bizottság jogi szempontból hogyan akarja figyelembe venni a nemzeti jóvátételeket, hiszen ha ez az irányelv bizonyos nemzeti gyakorlatokat nem vél hatékonynak, akkor mit javasol a helyükre? Ezen kívül a szerződéses jogot illetően itt is magyarázatra van még szükség. A hatáskör, a szolgáltatások kérdése, nem egyértelmű, hogy a szolgáltatások mennyire vannak ebben benne, vagy mennyire nem. A dupla használatú szerződések, célú szerződések kérdése és még nyitott, hogy hogyan fogják megítélni a nemzeti bíróságok a magánhasználatot. Ezen kívül a nem hivatalos dokumentumban a bizottság rámutat, hogy még módosításokra van szükség. Mi azt szeretnénk, ha a bizottság választatna arra a kérdésre, hogy csak a preambulum bekezdést fogják módosítani, vagy az egész szöveget, az összehasonlító táblázatot illetően, ez nem kimérítő táblázat, de úgy tűnik, hogy jó képet fest a választásokról, és rámutat hogy a fogyasztó védelmet biztosítani fogják, megerősítik majd a tagállamokban. Tehát nem csökken a védelem szintje, úgyhogy támogatjuk a bizottság munkáját, és reméljük, hogy minden egyes érintett a lehető leghamarabb megkapja majd az érintett dokumentumokat. Szeretnénk azt kérni a bizottságtól, hogy vegyék figyelembe a javaslat hatását az egyes szektorokban, hiszen nem mindegy, hogy például nagyértékű, elvámolt áruról van-e szó. Végül. Jelenleg a tanácsi munkacsoportban párbeszéd folyik. Úgy gondoljuk, hogy csak nem kizárólag nemzeti szempontból vizsgálják a javaslatot, és ezt szeretnénk kritizálni. Ez aláássa a teljes harmonizációt, és szükségtelen akadélyokat gördít a kereskedők elé. Mi a Business Europe részéről nem vagyunk dogmatikusok, a védelem szintjét illetően készen vagyok a változtatások megvitatására, de nem szeretnénk, hogyha a teljes harmonizáció elve sérülne. Tehát kérném a szakbizottság tagjait és a háztagjait, hogy a jövőben tartsák szem előtt az európai érdekeket és a belső piac működését. Ha nem, akkor kudarcba és a fogyasztók kárára végződik munkánk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönöm szépen azt is, hogy betartotta a rendelkezésére álló időt. Azt hiszem, hogy a következő hozzászólunk az diákat mutatna. Salanszon úr, ugye ez így van. Remélem, hogy nagy betűkkel írta, nagy betűkkel készültek ezek a diák, mert elég pici a képernyő. de papírformában is rendelkezésre áll a prezentáció, így kezdhetjük, és át is adom a szót, szót Salanszon úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Schwab úrhoz hasonlóan első alkalom számomra, hogy itt a pódiumon ülhetek, és kis csalással ugye dia prezentációt is hoztam. A Forwerket képviselem egy német céget, 126 e- évvel ezelőtt hozták létre egy közepes méretű cég, amely különböző 11 más országban is rendelkezik leányvállalattal. Egy sajátosságunk, hogy közvetlenül a fogyasztóknak alternatív forgalmazási csatornákkal kereskedünk, illetve az internetes kereskedelmet is alkalmazzuk. A jelenlegi javaslat tehát nagy mértékben érinti cégemet. Két dologra szeretnék utalni a prezentációban. Egyrészt gyakorlati példával élnék, hogy mit is jelent a minimális harmonizáció a Forvelkhez hasonló cégek számára, illetve konkrét példákat szeretnék mutatni arra vonatkozóan, hogy a fogyasztóvédelem területén milyen hatása lesz ennek az irányelvnek. Fogyasztóvédelmi orgon, ö, szervezetektől azt hallottuk, hogy az irányelv lejjebb engedné a lécet, csökkenteni a fogyasztói jogokat. A bizottság erre nemet mondott, azt mondta, hogy megtaláljuk majd az arany középutat, megpróbáljuk megtartani a státuszkót, és aztán ott voltak a szakmai szervezetek, akik azt mondták, hogy ez nem a felhőkarcoló politikát követi, tehát nem mindig magasabbra szeretnék tenni a lécet a nemzeti jogszabályok, illetve az irányelv összevetésére is kísérletet teszek. A Benelux országok, illetve Németország példáját hoznám, ez egy olyan földrajzi zóna, ahol nagy a határon átnyúló kereskedelem potenciálja lehetősége, különösen a Forbeck számára, rövidek a távok, és közösek a nyelvek ezekben az országokban, a határ mind a két oldalán, valamint a kultúra is hasonló ezekben az országokban. Franciaország és Németországban értékesítünk. A jogok, jogtól való elállás az irodán kívüli, kívüli, kívüli értékesítést vizsgáltam meg. Egyrészt megnéztem, hogy mi is a kiindulási pont az elálláskor, milyen késedelmek esetén állnak el a szerződésektől. Tehát irodán kívüli szerződés a kereskedelmi kamara szerződést köt, itt 8 naptári nap a késedelem, viszont Németországban más a helyzet, amint a fogyasztó megkapja az elállásról szóló értesítést, egy hét áll rendelkezésére, a határidő pedig két hét, tehát az alapvető különbség az, hogy a szerződés lezárta után kap jogi tájékoztatást a fogyasztó. Ez pedig azt jelenti, hogy egy hónap áll összességben rendelkezésre Franciaországban, pedig más a helyzet. Itt hét munkanap áll rendelkezésre, ez a határidő is. Luxemburgban a termék kiszállítását látják, illetve a 9 napos egységet, illetve a 15 napos határidőt. Belgiumban eh, a szerződés aláírása eh, következik, aztán eh, a munkanapokat számolják, és hét munkanapról van szó, tehát ez az időszak. Tehát felmerül a kérdés, hogy ez valóban észszerű-e. Tehát, hogy lehetnek-e ilyen különbségek, amikor a határokon átnyúló lehetőségek ekkorák. Egy másik példa: a fogyasztó lakásán történő látogatások a kereskedő részéről. Négy tagállamban vannak olyan lehetőségek, hogyha csak, csak akkor, hogyha a fogyasztó kérte ezt a látogatást, vannak olyanok, ahol bizonyos termékekkel kapcsolatban kérheti a látogatást. Az Egyesült Királyság megoldása különleges, és pedig csak a fogyasztói hitel és a jelzálog hitelek esetében lehetnek ezek. Még egy példát hoznék. Az elállási lehetőség 60 euró alatti összegekről van szó. Vannak olyan tagállamok, ahol egy küszöböt megállapítottak, amely alatt nem részesül a fogyasztó az állási időtől. Vannak olyanok, akik köszebet állapítottak meg, de vannak feltételek is, például Németországban, és vannak olyan tagállamok, ahol minden esetben alkalmazzák az elállási időszakot, függetlenül az, az összegtől. Nos, mivel a küszöbök különbözőek a különböző országokban, nézzünk egy páldát. Nézzünk egy vállalkozást, ahol 30 euróért árulnak egy parfümöt 27 tagállamban, és 17 tagállamban ad elállási időt, de 10-ben nem. Na most hát akkor ez észszerű, szükséges? Tehát most nézzük, vágjunk bele a közepébe a dolgoknak. A fogyasztók védelme nemzeti szinten. A következő módon jártam el. Európa térképét láthatjuk azon országok, ahol növekszik a fogyasztói védelmi, védelem, akkor másik szín, ahol nem változik, és a piros pedig az, ahol csökken. Gyakorlati példát hoznék fel, nézzünk egy 2009. októberi harmad, október 3-i szerződést, minden jogi feltételt teljesítettek, és a, október 6-án kiszállítják az árut, és az irányelv javaslata szerint 2009. október 19-e lenne az időszak vége éjfélkor. Nos, tulajdonképpen ezzel kapcsolatban négy ország lenne csak, ahol az elállási időszak csökkenni fog ennek egy nappal, e, ennek megfelelően négy másik országban azonos marad ez az időszak, és az összes többi, többi országban növekszik ez az időszak. Tehát felmerül a kérdés, hogy most ez akkor milyen politika, ez a fűnyíró elv? Nos, akkor nézzük megint csak ezeket a látogatásokat, amelyeket a fogyasztó kér. Minden esetben alkalmazzák az elállási időt, akár kérte a fogyasztó a látogatást, akár nem. A fogyasztó védelme nem fog csökkenni egyik országban se. Öt országban ugyanaz marad, mint korábban, és minden többi országban növekszik a fogyasztónak a védelme. Ez itt tulajdonképpen az acélpolitikája. A küszöböket életen az irányelv azt javasolja, hogy töröljék el a küszöböket. És bármilyen is a rendelés értéke, ettől független. Ez azt jelenti, hogy növekszik sok országban a fogyasztó védelme. Tehát egyik országban sem fog csökkenni a fogyasztóvédelem. Most pedig nézzük a garancia kínos kérdését. Ez most a negyedik fejezet. Van még időm? Tehát más előadók is érintették ezt a kérdést, ez pedig a garancia időszak kérdése. Megnéztem, hogy a nemzeti szinten mit találunk. Láthatjuk, hogy itt a színek különbözőek. A státuszkó van az országok legtöbbjében, és van három tagállam, ahol a fagyasztóknak a védelme, védelmi szintje az csökken majd, tehát kevesebb, mint négy év Írországban, három Skóciában, és aztán Olaszországban, és akkor van két ország, ahol nem világos a helyzet, Finnország és Hollandia. Ugyanis attól függ, hogy a terméknek mekkora az élettartama, hogy milyen lesz a garancia időszak Például, hogyha kis háztatási képeket veszünk, akkor valószínűleg két év lesz a garancia időszak, jótállási időszak. Tehát a status quo megvan az országok legtöbbjében. Aztán a, a, a bizonyítás terhének a megfordítása. a szakembereknek kell bebizonyítani, hogy nem volt hibás az áru, amikor kiszállították. Ez mindegyik országban így van, kivéve Portugáliában, mivel a portugálok azt választottak, hogy e, ez a bizonyítás terhe az egész garancia időszak alatt, tehát két év alatt megmarad. Utolsó példa, és akkor e, befejezem, ez pedig a kártalanítása a e, fogyasztónak. Felmerül a kérdés, hogy a fogyasztó azonnal kérheti-e, hogy fölmondja a szerződését, hogyha kiszállították az árut. Nemzeti szinten mi a helyzet? Vannak olyan országok, a Portugália, Görögország, Litvánia, Lettország, ahol a fogyasztó kérheti a kartalanítást, és e, visszautasíthatja, például az Egyesült Királyságban és e, Írországban. De itt akkor a fogyasztónak kell bizonyítania tehát, hogy a, fölmondhassa a szerződést, akkor meg kell, bizonyítania kell, hogy nem felel meg az áru az elírásoknak. A három ország marad, amelyekben a fogyasztó kérheti azonnal a szerződés felmondását. Portugália, Írország és ez Egyesült Királyság. Van három dolog, először is a teljes harmonizáció lenne az előremutató út, Eh, a második megoldás eh, az irány eh, elvet úgy látja, hogy a fogyasztó védelem szintén megvalósítja a harmonizációt, és a garanciákat illetően globálisan az irányelv javaslat a legtöbb tagállamban megtartja a státuszkvót. Köszönöm szépen. Well, thank you very much indeed, Mr. Sean. So I think for a, a very elegant Köszönöm szépen. Nagyon elegáns és nagyon egyértelmű prezentációval mutatta be a helyzetet. Bizonyára a prezentáció grafikus vetülete és hasonló érdeklődésre tesz majd szert. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy mértékben segíti a megértést az ilyen vizuális szemléltető eszköz. Most pedig átadom a szót Goenz asszonynak tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Beuk 43 fogyasztó védelmi szervezetet tömörít 11 országban. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Nagyon fontos ez a leltárkészítés, és remélem, hogy hatékonyan járulhatunk hozzá a vitához. Hadd mondjam el Salonson úrnak, hogy talán egy-két meglepetéssel élhetek a beszédem során. Egy pár perc áll csak rendelkezésünkre, ezért nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Van egy írásos kiegészítő anyagom, kollégáim a rendelkezésükre bocsátják, mindenképpen körbeadjuk majd a szakbizottság tagjainak is. Egy-két általános megjegyzéssel élnék tehát. Az első pozitív megjegyzés, aztán két kritikát fogalmaznék meg, és végül egy előrevezető utat vázolnék. A pozitív megjegyzés. Üdvözöljük a különböző érdekelt felek pozitív hozzáállását a jelenleg irányelvhez. Az előző parlament kiváló munkát végzett, hiszen elemezték a javaslat alapjait, illetve annak hatását a fogyasztókra és a kereskedőkre. A cseh elnökség nagyon keményen dolgozott azon, hogy tisztázódjanak a részletek. Együttműködtünk a Eurocommerce-el, illetve a Business in europe és más szervezettel. A meghallgatás után tavasszal úgy döntöttünk, hogy közösen azonosítjuk majd az aggályos pontokat, és ezeket megosztjuk a bizottsággal, és lehet, hogy ezt a munkamódszert folytatni is lehetne majd a jövőben. Üdvözöljük a bizottság megközelítését is, különösen a Szankó főigazgatóságra gondolok, és Kunyava asszony munkájára, hiszen részt vehettünk az üléseken, és tisztázhattuk az irányelv hatását. Azonban el kell, hogy mondjam, hogy mindez, mindezen pozitív megközelítés ellenére a fogyasztói szempontból nem megnyugtató a helyzet nehéz feladatom van a mai napon. El kell, hogy mondjam önöknek, hogy rengeteg akályunk van a legutóbbi fejlemények kapcsán. Mielőtt a két legfontosabb kritikát megosztanám önökkel, nagyon röviden utalnék valamire. Egy nagyon fontos, alapvető fogyasztói joggal foglalkozó jogszabályról van szó, egy ambiciózus projekt eredményéről, ez nem csak a határon átnyúló fogyasztói értékesítést, illetve vásárlást érinti, hanem minden fogyasztót, minden fogyasztói viselkedésben, hogyha az ember vesz egy ceruzát, ha vesz egy üveg vizet, bármiről legyen szó. Egyensúlyt kell kialakítani a szabadkereskedelem és a fogyasztóvédelem között, és ekkor figyelembe kell venni, hogy mindenkire vonatkozik a jogszabály, arra is, aki leúrik a sarki boltba újságért. Ezt pedig nagyon fontos észben tartani. És van még valami, amit nem szabad elfelejtenünk, ez pedig az, hogy időbe telik a jogszabály elfogadása, de amint elfogadják, évekre szól, évtizedekre szól. Ez pedig azt jelenti, hogy rendkívül fontos, hogy a jogalkotó megfelelő munkát végezzen. Nem gyors jogszabályt, hanem jó jogszabályt szeretnénk. Védelmet nem csak egy pár hónapra, nem csak egy pár évre, hanem hosszú távra. Ez egy hatalmas kihívás, és az Európai Uniós jogalkotónak óvatosan kell eljárni, nagy energiát kell szánnia arra, hogy valóban feltérképezze az irányelv hatását, mind a fogyasztóra, mind pedig a kereskedőkre nézve. Ez rendkívül fontos, hiszen a bizottság teljes körű harmonizációt javasol, és ez még inkább érinti a nemzeti jogszabályi rendszereket. Ez pedig azt jelenti, hogy lesz egy, egy európai szint, egy felső szint a fogyasztóvédelem területén, és a tagállamok ezt nem haladhatják majd meg. Két kritika tehát. Az első, a hatás nem tiszta, nem világos. Sokan utaltak már erre a problémára. Tegnap délután, illetve meghallgatás megelőzően 24 órával a meghallgatás előtt nem hivatalos dokumentumot kaptunk, illetve az IMCO titkársága megadta a jelenlegi verziót is, rendelkezésünkre ö, bocsátotta az anyagot. Ö, jogász vagyok, és el kell, hogy mondjam, hogy ö, elfogadhatatlan az, hogyha már hatáját veszített dokumentumról kell beszélnünk. Rengeteg magyarázatot olvastunk, és aztán végül kaptunk egy nem hivatalos dokumentumot, most mi ennek a jogi értéke? Meghallgatások vannak, ellentétes véleményeket hallunk, attól függően, hogy ki beszél, milyen érdekelt fél mondja el a véleményét. Ez ez mind részlet erre vonatkozó információ, milyennek az értéke, erre épül majd a jogszabály. Jogbiztonságra van szükség, jó jogszabályokra, ahol a jogokat és a kötelezettségeket nem a preambulum tartalmazza, és nem a nem hivatalos dokumentum, hanem a szövegtörzs, amit demokratikus vita előzött meg a parlamentben, illetve megfelelő javaslatra épül, amelyet a bizottság nyújt be. Jelenleg mit látunk? Rengeteg információ kavarog, és nem tudjuk, hogy mi a hivatalos verzió, ami a táblázatot illeti. Tesztori asszony is utalt erre, munkaanyagról van szó. Jelenlegi formájában ez nem tökéletes, nem tér ki mindenre, és nem foglalkozik az irányelv mindegyik aspektusával, illetve a tagállami fogyasztói jogvédelemmel a jogalkotás két fő fejezetét nem veti össze, ez pedig az információs kötelezettség, illetve az igazságtalan szerződések. Ez a két tényező kimaradt ebből a táblázatból. És, még ennél is fontosabb, hogy a táblázat nem felel meg az elvárásunknak. Nagyon sok elvárásunk volt a táblázatot illetően, a hozzáadott értékére vonatkozóan, de ezt a táblázatot nem hagyták jóvá a tagállamok, ez egy bizottsági becslés, egy értékelés, kemény munka előzte meg, de mégiscsak egy becslésről van szó, hogy egy intézkedés pozitív vagy negatív hatással lenne a nemzeti jogszabályokra. Hát nem szabad elfelejteni elfelejtenie a jogalkotónak, hogy ennyi az érték ennek a táblázatnak, tehát nem egy igazolt és jogilag alátámasztott eredményről van szó hiszen a nemzeti hatóságok nem igazán értik, hogy az irányelv egyes kitételei hogyan is befolyásolják majd nemzeti jogszabályaikat. Illetve nem utal a táblázat a polgári jog rendszerére sem. Aztán a jegyzet, a táblázat kiegészítő jegyzete bizonyos dolgokat tisztáz. Itt a nehézségekre nem szeretnék rátérni, hiszen már hallottunk erről hozzászólást. Összességében hadd mondjam el, hogy a táblázat inkább zűrzavart kelt, mint segítséget nyújtana. Sokkal több munkára van szükség, tisztázni kell, hogy pontosan hogyan is érinti ez az irányelve nemzeti rendszereket. A második kritikám a harmonizáció szintjére vonatkozik, természetesen. Ezt hangsúlyozni kívánom, hiszen nagyon sokszor hibásan idéztek bennünket. A BEUK, tehát a fogyasztóvédelmi szervezetek úgy gondolják, hogy a teljes harmonizáció akadályokat elháríthat a kereskedők elől, és ez néha jól érinti a fogyasztókat. Sohasem kértünk legmagasabb szintű védelmet, hiszen ezt nem lehet definiálni. Finnország, nagy britániától Dánia sosem fog megegyezni abban, hogy mi a legmagasabb szintű védelem, de egy elfogadható magas szintet kívánunk létrehozni. A jelenlegi javaslat azt mutatja, hogy teljes körű harmonizációt kívánnak létrehozni, azonban a fogyasztóvédelem szintje nem megfelelő. Még valami. Nagyon meglep, hogy a teljes körű harmonizáció felé lépünk el, hiszen ez prima facie harmonizáció, de hogyha megnézzük a valóságot, megnézzük az igazi vitát, akkor látjuk, hogy ott van az esetjog, a polgárjog, amely évtizedeken keresztül teljesen másképpen működött. Meg kell tehát említeni, hogy nem így kell elmondani a kereskedőknek, hogy elhárulnak az akadályok, mert ez félrevezető lehet. Egyrészt a fogyasztók nem kapják meg a fogyasztóvédelmi szintet, kivéve egyes kitételeket, és vannak azonban itt előrelépések is, de vannak visszaesések is a fogyasztóvédelem területén. Tehát nem kapják meg a megfelelő védelmi szintet, és a kereskedők nem kapnak egyenlő esélyt. Ezt mi a beuknál egy kétszeresen vesztes helyzetnek nevezzük. Sem, fogyasztó, sem a fogyasztó, sem pedig a kereskedő szempontjából nem elfogadható. Tehát sokkal több munkát kell fektetni ebbe az irányelve, meg kell érteni, hogy mi a probléma a határon átnyúló szerződésekkel. Kérdezzük meg a fogyasztókat bárhol. Nem a jogi szétaprózódás a probléma, hanem nyelvi problémákkal küzdenek, és ahogyan a bizottság tanulmánya is rámutatott, a termékek kiszállításával is probléma van. Ez az egyik legfontosabb probléma a fogyasztók számára. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy sokkal több bizonyítékot kell felmutatni, és valós hatástanulmányt kell végezni, valós, meg kell nézni, hogy valójában milyen hatása lesz ennek az irányelvnek nem a fogyasztói jogra, vagy nem csak a fogyasztói jogra, hanem a polgárjogra, illetve az Európai Uniós harmonizációra vonatkozóan. Aztán még valami. Nem gondolom, hogy minden digitális kérdés megold majd ez az irányelv. Úgy gondoljuk, hogy az irányelv, amint elfogadásra kerül, évtizedeken keresztül velünk marad majd, ezért erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy védjük a fogyasztót a digitális környezetben is. Információs kötelezettség tekintetében például lehetne kötelezettsége a kereskedőnek, hogy konkrét információt nyújtson egy-egy digitális berendezésre vonatkozóan. Hogyha igazságos szerződésre gondolunk, akkor itt is részletekre van szükség az engedélyezés területén. Ami pedig a harmonizáció típusát, illetve szintjét illeti, tehát, hogy mit támogatnánk, ez az utolsó mondatom, elnök úr, nagyjából az utolsó. Osztjuk az Európai Parlament megközelítését, amely vegyes megközelítés, lehet teljes harmonizációról beszélni, például az elállás tekintetében, illetve a, ennek modalitását illetően, ez nem okoz problémát, hogyha elfogadható a fogyasztóvédelem szintje. De vannak olyan kitételek, vannak olyan intézkedések, amelyek nemzeti sajátosságokat érintenek, illetve sajátos piaci fejleményeket, ahol gyors reagálást kell tanúsítaniuk a tagállamoknak. Itt nincs szükség teljes harmonizációra, tehát itt ebben az esetben egy kétszeresen győztes helyzetet lehetne létrehozni. Tehát sok munkát kell még végezni az irányelven, mind a kereskedők, mind a fogyasztók védelme érdekében. El kell mondanom, hogy a BEUK részéről úgy gondoljuk, hogy esetleg jobb lenne újra kezdeni az egészet, és nem pedig foltozgatni a meglévő anyagot. Again, very... Nagyon szépen köszönjük, Monik, nagyon világos volt ez az előadás, és azt is akartam említeni, hogy a meghallgatás után, és köszönöm hogy Álén megkartit is emléket, említette, és az előző vezetést, és a munkájukat. És tudom az előző meghallgatásokból, hogy ön és a Business Europe az több szempontból is együttműködött, és azt hiszem, hogy ezt jegyzőkönyvbe kell vennünk. Végül pedig 10 percben Bob Schmitz fog, a Luxemburg, luxemburgi előadón fog hozzászólni. Elnök úr, el, előadók, hölgyeim és uraim, a szervezetem a Beuknak a tagja. Ez egy kis ország, és akkor miért kapunk szót? Több oka is van. Az egyik, a legfontosabb az, hogy mi vagyunk az a bajnokok, ugyanis 11 százalékat költünk a határokon átnyúló vásárlásokra. Tehát ez valóban bizonyítja, hogy mit jelent az egységes piac Francia, Luxemburg, Franciaország, Luxemburg, Németország és Belgium. Tehát itt ezen a terüleken a jogszabályoknak a töredezettsége úgy látszik, hogy nem hat, ránk. Mi lehet az oka? Hát például az, hogy több nyelvet tudunk, elnézést kérek azoktól, akiktől nem, és aztán ugye két ország között mind a német, mind a francia kultúrát magunkévá tettük. Az előadásomban rövid leszek, ugyanis két előadást is elküldtem önöknek, az egyiket angolul, amely alapvető feljegyzések, amelyben két-három dolgot említenék csak gyorsan, de remélem, hogy a tartalmat majd elmélyíthetjük, hiszen ez mutatja, hogy mit gondolunk az irányelv tervezetén, és a francia nyelvű feljegyzéseimet illetően a fő problémákat említettem. Tehát akkor most gyorsan nézzük a lényeges kérdéseit az angol nyelvű feljegyzéseknek. Már egy éves a bizottságnak a javaslata, és az Európai Parlament még csak most kezd hozzá lassanként ennek a tárgyalásához, de szerencsére a régiók bizottságában és az ECOSZOK-ban egyhangúan gondoljunk arra, hogy el kell fogadni véleményeket, de fontos a teljes harmonizált dimenzió, ugyanis a nemzeti jogalkotónak egyre kevesebb lehetősége van. Nagyon fontos, hogy a fogyasztó mind a közösségi, mind a nemzeti jogalkotó, mint például a francia szenátus, a Bundesrat Németországban, vagy a brit parlament ugyanarra, a, vagy a görögök ugyanarra a következtetésre jutottak. Ez pedig az, hogy hogy valószínűleg nincsen más megoldás, mint a vegyes megközelítés. Tehát a teljes harmonizáció, ezt mondta a professzor úr is, tehát bizonyos területeken, és a, a tanács is tulajdonképpen erre a következtetésre jutott, tehát hogyha akarunk definíciókat, akkor a, a tájékoztatási kötelezettséget illetően még nem vagyunk készen, de azért el kell oda is jutni, és e, ellenkezőleg azzal, amit a kollégánk mondott, hogy az elállási időnek az időszakát is meg tudjuk majd határozni. Lehet, hogy hosszabb ideig fog tartani, de ezen a három területen jó szándékkal mégiscsak eredményt érhetünk el. Na most akkor mi marad számunkra? És itt én is ödvözlem a cseh és a svéd elnökségnek a munkáját. Tehát hogyha nem felelnek meg, akkor ennek a rendezése például egy olyan terület, amelyet el lehet érni most, akkor nézem a bizottságnak a feljegyzését, hiszen ez beismeri mindazt, amit mi már tudtunk, hogy nagyon nehéz lesz eh, jogbiztonságot és világosságot eh, biztosítani a teljesen harmonizált területek és a eh, más jogi alapok, ahogy így nevezik, között. Szerintem ez az Európai Bíróságnak az értelmezését sem fogja megkönnyíteni. Hiszen ma nagyon gyakran a szerződésnek a cikkei alapján, tehát a, az áruk szabad áramlása alapján hozza a döntéseit. Tehát ennek is lesznek hatásai az Európai Bíróságra. Tehát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tulajdonképpen le kell állni a munkánkkal. Monik is ezt mondta. Azt hiszem, hogy még mindig meg lehet menteni a gyereket, tehát nem kell kiönteni a fürdővízzel, ahogy a professzor úr is mondta. Tehát meg kell próbálni először is javítani a minimális harmonizáción. Megéri vajon? még akkor is, hogyha a legális, tehát a jogi garanciák és az áradék tekintetében még nem fogunk nagy dolgot elérni. Igen, szerintem mégiscsak érdemes. Egy olyan helyzetet kell teremteni, ahol mind a két fél nyer. Például a garanciák, a és Tesztori úr, asszony is, Tesztori asszony is megerősítette, amit Konyeva asszony mondott, tehát hogyha minél magasabbra helyezzük a lécet, például a visszautasítási jogat illetően, akkor megvizsgálhatjuk, hogy hova tudunk elérni lehet, hogy nem érjük el a teljes harmonizációt, de azt hiszem, hogy mindenki számára, a vállalkozások számára, és mégiscsak egy vívmány lesz. Hiszen eh, emeljük majd a szinten, eh, és kevesebb eh, eltérő nemzeti jogszabály lesz. Én majdnem befejeztem már, de még annyit hozzátennék, hogy nem szabad eltulozni a, a széttöredezettség problémáit általában a nemzeti, különböző nemzeti eh, szabályoknak az alkalmazása, amelyek papíron eh, léteznek. Valóban, ha részleteket nézzük, akkor nagyon különbözek. De amikor szükség van rájuk, eh, amikor nem sikerül a két fél között egy békés megoldást találni, akkor a bírósághoz fordulnak. Azért, hogy tudják, hogy melyik az alkalmazható jog. És, és akkor érezzük a törezettséget. De ha nem, és itt a, akkor említhetnénk a vállalkozásoknak a költségeit is illetően, nem szabad túllazni. Luxemburgban minden nap vannak olyan szolgáltatás nyújtók, akik Luxemburgba jönnek, és a luxemburgi jogot jó hiszemben alkalmazzák, Német, legyen német, francia vagy belga. Lehet, hogy bizonyos pontokban lehetnek ezek különbözőek a, a, az ő szabályaik a luxemburgi szabályokhoz képest, de ezek igazából nem okoznak problémát. És hogyha van kockázata ennek a törezetettségnek, akkor ezt tulajdonképpen a szakember fogja elviselni. Tehát, hogyha például különböző az elállási jog, és a luxemburgi bírósághoz fordulnak, akkor jó, akkor dönt a bíróság, de hogyha nincsen ilyen probléma, akkor igazából nyugodtan folytathatják a tevékenységüket. Tehát azt hiszem, a tanács által elvégzett munkát figyelembe van, figyelembe kell venni, és ahogy Schwab úr mondta, idő kell eh, hozzá, hogy elérjenek oda, de eh, erősítsük ezt meg, ne dobjuk ki a gyereket a fürdővízzel. Köszönöm. Well, thank you very much indeed. And, uh, uh, your... Köszönöm szépen. Nagyon nagy hasznunkra van a gyakorlati tapasztalatuk a határon átnyúló kereskedelmen kapcsolatban, úgyhogy többször meghívjuk majd ide. Köszönjük, hogy vette a fáradtságot, hogy az angol és a francia jegyzeteit is használja. Most egy új vízi metaforával ismerkedtünk meg. Eddig a sziget volt a tengerben, most pedig a gyerek a fürdővízben. Úgyhogy azt hiszem, a kettőt összekapcsolhatnánk, és a gyereket rátehetnénk a biztos szigetre, úgyhogy így kapcsolódna két metafora. Uh, invite my colleagues to take a few, uh, to, to uh, supply a few questions. Megkérek, megkérem a kollégákat, hogy kérdéseket tegyenek fel a szakértői panelnak, majd a tanács képviselője, ha szeretne reagálni, aztán lehetne egy általános vita, hiszen jó lenne, hogyha a bizottság is lehetőséget kapna a reagálásra. Lenne néhány kérdésem a szakértőkhöz. Úgyhogy talán a rapportőr tenne föl először kérdéseket, illetve Gebhardt asszony. Igen, jó, akkor Schwab úr, aztán Gebhardt asszony. Ki még? Rosfor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden hozzászólást nagyon érdekesnek találtam. Azt hiszem, hogy kicsit rámutatott arra is, hogy ez a javaslat mennyire különböző nézőpontból nézhető de ahogy Schmidt úr mondta, mindenki egyetért, hogy megéri dolgozni ezen a javaslaton. De Goyens asszony mondta, hogy a javaslatnak minden egyes elemet össze kell fognia egy uh, valóságot kell tükröznie, és természetesen mi szakbizottság minden egyes nyílt kérdése kapcsolatban egy tanulmányt szeretnénk végezni, és jó lenne, ha ezt egyeztethetnénk önnel is. Golyánsz asszony, önhöz szól a kérdésem. Ön mit gondol? A fogyasztóvédelmi szervezetek készen állnak arra, hogy a fogyasztóvédelmi szintet minden egyes tagállamban egy szintre hozzák, hogy konstruktívan együttműködjenek, vagy annyira nehéz a helyzet, annyira negatívan hat ki a javaslat a védelmi szintre, hogy nem lehet erről meggyőzni a szervezeteket. Uh, thank you very much, Mrs. Gephardt. Gephardt asszony, aztán Rosfor úr. Köszönöm, elnök úr. Sok kérdésem van, de kicsit válogatok közülük mert különben túl sokáig maradnánk itt. Ein Fazit kann man durchaus aus allen äh, Wortmeldungen jetzt. Äh, akkor mindenkitől hallottuk azt, hogy dolgozzunk tovább ezen a szövegen, még akkor is, ha mindenki másképp értékeli. A másik üzenet az az volt, nem mindenki értette egyet, de sokan, hogy a vegyes megközelítést alkalmazzuk. Vagyis ott harmonizálunk, ahol értelme van, ahol nincs értelme, ott a minimál harmonizációt vezessük be. Én ezt hallottam ki a hozzászólásokból. Lenne Salanson úrhoz néhány konkrét kérdésem. Ön nagyon szép példákat említett, de ezek jól megválogatott kis példák, amik mind a pozitívumokra mutatnak rá. Úgyhogy a nyolcadik oldalon, ahol az elállási jog aktuális hosszáról beszél, a szerződés említi, majd a szerződés aláírása előtti elállást ha kivenné ezt a pontot, akkor ez milyen színűre változtatná a diáját? Hiszen ez nagyon veszélyes dolog az, hogy csak egy-két gyakorlati példát ragadunk ki, hiszen nem tükrözik így megfelelően a javaslatot, úgyhogy én óvatos lennék az ön helyében. Ez csak egy megjegyzés lett volna ezen kívül a kérdést illetően. Láttam az ön nevét, láttam önt, láttam a cége nevét. Leültem a Google elé, és beírtam azt, hogy Forwerk az ön cégének a nevét. És beírtam azt, hogy www.forwerk.de, aztán f.fr, aztán pont BE. Tehát a három országban megnéztem az önök cégét, és három nagyon különböző honlapot kaptam, amelyeken nagyon különböző termékek jelentek meg, amelyeket az ön cége ajánl. De egyiken sem volt árlista. Vagy ha volt, nagyon jól elrejtették, mert én nem találtam meg. Úgyhogy lenne egy kérdésem. Az, hogy három különböző honlapjuk van, három különböző országban, és eltérő termékeket ajánlanak. Szerintem nem a nemzeti joggal van kapcsolatban, hanem a felhasználók szükségleteivel. Mire, hol van szükség? Úgyhogy arra kérném, hogy kicsit világosítson már fel, hogyha teljes harmonizációt vezetnénk be minden egyes pontban, akkor a három honlapjukon ugyanazok a termékek jelennének meg, vagy akkor is különböző termékeket ajánlanának a fogyasztóknak, mert egyszerűen a fogyasztóknak a szükségletei eltérnek a tagországokban. Well, thank you. Thank you. Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, és ezt a nagyon gondosan elvégzett házi feladatot is. Rosfor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a Business Europe képviselőinek egy kérdést feltezni vajon a KKV-kre is reprezentatív ez, amit mondott, nem pedig a nagyon nagy vállalkozásokra, tehát üzleti vállalkozásra vonatkozik. Ezt azért kezd, teszem föl, hiszen a KKV-kre nagyon helyi vagy regionális piacok vannak, tehát akkor nem áll fenn az a kockázat, hogy destabilizálja őket a liberalizációja a, a nemzeti jognak tehát hogy helyettesíti ezt a harmonizáció. Aztán Goyens asszonynak is van egy kérdésem, a fogyasztóvédelem szempontjából nem említjük eléggé azt, hogy bármely országról is legyen szó, a fogyasztók nem ismerik a jogaikat. Csak akkor fordulnak a joghoz, hogyha valami kárt szenvednek. Tehát az irányelvnek az egyik előnye az lesz, hogy attól fogva, hogy ha egy bizonyos területen van, egy, van harmonizáció, akkor ezt kommunikálni lehet méghozzá nagy területen, az egész unióban, tehát a fogyasztókat tájékoztatjuk a jogaikról, és ez szerintem alapvető kérdés, mert nem, nincsen ellentmondás a között, hogy a belső piacot fejlesztjük, és a KKV-ket is, és, és megvédjük a fogyasztókat. Persze figyelembe kell venni, hogy a legjobb fogyasztó az az, aki egy felelősséget érző szereplő Gebhardt asszonyhoz csatlakoznék, amikor azt mondom, hogy két erős elem, fontos elemben van, amelyeken még sok munkát kell elvégeznünk. És egy ilyen összetett témában vajon lesz nekem majd egy nap kielégítő hatástanulmányok? hiszen vannak pszichológiai aspektusai is a fogyasztásnak. És úgy tűnik számomra, hogy talán lehetséges a vegyes harmonizáció, tehát jó kompromisszumot lehet elérni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. És nem tudom, hogy a bizottság egyetérte azzal, hogy ilyen módon lássuk a dolgokat, el lehet ezt fogadni. Köszönöm szépen. Hab mich gemeldet, äh, noch bevor... Mielőtt még Gebhardt asszony hozzászólt, már akkor kértem szót, és most kivette a számból a szót, úgyhogy megint rövidre fogom fogni. Én úgy gondolom, hogy a vegyes helyzetet figyelembe véve technikai kérdések merülnek fel a teljes harmonizációt illetően. De azt is gondolom, hogy a bizottság nagyobb bizonytalanságot kelt a javaslatával, mint bizonyosságot. Gebhardt asszony említette, a nagy cégek, amelyek egyébként megengedhetik maguknak, hogy egy kicsit piac kutassanak a 27 tagországban, ők felmérik a tagállamoknak az eltérő vásárlási szokásait, és nagyon célzottan célzott reklámfogásokkal célozzák meg egyes tagországok állampolgárait, és nem lehet minden egyes tagállamot össze hasonlítani, hiszen mások a vásárlási szokások, mások a kulturális hátterek. Úgyhogy a fogyasztóvédelemnek is úgy gondolom el kell egy kicsit térni, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a vegyes megközelítés nagyon jó lenne, és a Forver képviselőjével én beszélgettem egy kicsit, és értünk az abban, hogy a második rész az előadásának nem egészen vehető komolyan. Elnök, bárki más, akkor balról jobbra megyünk megint, hiszen egyenlő arányban kaptak kérdéseket, én is készítettem jegyzeteket, úgyhogy eh, eh, gondoskodom róla, hogy mindenre választ kapjanak. Álvarez úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket. Aki mi a KKV-kat illeti. Pontosan, hogy ők a haszonélvezői ennek a direktívának. Hiszen az eltérő jogi rendszerekhez nem tudnak alkalmazkodni, és a harmonizált jogi háttér csökkenteni fogja a rájuk háruló költségeket, hiszen jelenleg vannak olyan KKV-k, amelyek egyet talán nem tudják megengedni magunknak, hogy az árujukat külföldre szórják. Tehát főleg nekik hasznos ez az irányelv. Egyébként itt nem csak a nagy cégek érdekeltek. Lenne egy megjegyzésem a teljes harmonizációt illetően. Schmidt úr tette azt a megjegyzés, a vállalkozók számára teljesen nyilvánvaló, hogy a fő célkitűzése ennek az irányelvnek az lenne, hogy teljesen harmonizált keretet valósítsunk meg. Nem akarunk minimál harmonizációt, hiszen már előre tudjuk az eredményét, az lenne, hogy 27 különböző formájú, alakú jog jönne létre. Um, a hatáskört azonban lehet módosítani, szűkíteni, bővíteni, de ez a javaslat a harmonizált jogokat is biztosítana a fogyasztóknak Európában. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre d'abord... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is két Gebhardt asszony kérdésére válaszolva. Köszönöm szépen, eh, hogy ennyire érdekli a kérdés. Azt hiszem, eh, lehet, hogy egy kalóz eh, internet oldalra tévedt, tehát mi minden országban termékeket értékesítünk, és 11 tagállamban vannak leányvállalataink is, hiszen 126 éve vagyunk már az európai piacon. Tehát ismerjük jól a nemzeti szabályok közötti eltéréseket, a letelepedés törvényeit, stb. Tehát tényleg a határokon átnyúló tevékenységet végzünk és ezen kívül a 11 leányvállalaton kívül 23 tagállamban értékesítünk termékeket ön három különböző leányvállalatnak az internet oldalát nézte meg, de a termékek ugyanazok. A nyolcadik oldalon lévő képhez fűzött megjegyzéseket illetően. Hát persze a dátumokat kapcsolatban is játszhatok a dátumokkal és a többől. Nyilvánvalóan, hogyha kiveszünk egy paramétert, akkor megnézhetjük, hogy a fogyasztó szempontjából ez milyen eredménnyel jár. Nem a nominális tart, időtartama számít a, ennek a, az időszaknak, hanem az számít, hogy mikor veszük figyelembe az összes szab szabályt, például a lejáratnak az időszakát, és a többi. Ez csak itt egy polda volt, ami azt mutatja, hogy a, ha globálisan veszük, akkor a fogyasztóvédelem növekszik. Persze mindig találhatunk egy példát, ahol e, egyik vagy másik államban egy nappal kevesebb, de hát itt az effektív időtartam számít. Rüle asszony kérdését illetően, ha jól értettem, akkor megkérdőjelezi azt a részt, amely a garanciákkal foglalkozott. Elnézést kérek, sajnálom. Nem hiszem, hogy bármi olyan dolgot találhatna az előadásom, amely nem korrekt, nem helytálló. Nézzük a különböző tanulmányokat Eh, Legal Companion, vagy akármilyen más ilyen tanulmányt, és vehetnék más példákat is. Mindig ugyanaz lenne. Csak azt akartam mutatni, hogy eh, a, szemben azzal, amit sokan állítanak, az alapvető kritériumokat illetően például eh, a garancia eh, idejét, illetően a bizonyítási teher megfordítását, illetően stb. globálisan a status quo áll fenn. Köszönöm. If I just am allowed to, re to complete this, uh, uh, respond to this last. It is true when you look at it. Az utolsó kérdésre szeretnék válaszolni. Ha szélesebb körben vizsgáljuk a helyzetet, a nemzeti jogszabály, illetve a polgárjog szempontjából, a valós helyzet szempontjából, akkor a táblázat hibás. Szeretnék válaszolni Schwab úr kérdésére. A fogyasztóvédelmi szervezetek megközelítésre, hogy hogyan vélekednek a minimális, illetve teljes harmonizációról. A minimális harmonizáció a fogyasztóvédelmi mozgalom győzelme, benne van a Maastrichti szerződésben. Nagyon, nagyon fontos dologról van szó, még akkor is, hogyha e, itt ez nem érvényes. Az elmúlt években nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy ezt a megközelítést magunk mögött hagyjuk és pragmatikusak legyünk, tehát kemény munkát végeztünk közösen szak szervezeteinkkel. A javaslat kapcsán arra jutottunk, hogy vegyes megközelítést tudnánk elfogadni, teljes harmonizációt olyan területeken, ahol a kereskedők határon átnyúló kereskedelmet szeretnének folytatni, azonban a jogi garanciák, illetve az igazságtalan szerződések tekintetében minimális harmonizációt mindenképpen szeretnénk. Sajnos a biztos asszony nem hajlandó kompromisszumra, és ez helytelen képet fest a helyzetről. Rosfor úr. Nagyon szép. Köszönöm szépen a kérdéseket. Amikor a fogyasztói mozgalomban dolgozunk, akkor egy irányelvnek az elfogadása, amely jogokat biztosít a fogyasztóknak, az csak egy szakasz. A legfontosabb az, hogy a, tájékoztassuk a fogyasztót ezekről a jogokról, és nyilvánvalóan egy harmonizációs eszköz megkönnyíti az információs kampányokat mindegy, hogy most ezt fogyasztói szervezetek, vagy pedig közhatóságok csinálják. Tehát tudniuk kell a fogyasztóknak, hogy vannak nekik ezek a jogaik, de ugyanakkor alkalmazni is kell ezeket a jogokat. Tehát a peresügyeket rendezni kell, a panaszokat rendezni kell, stb. De azt hiszem, hogy ez már nem ennek a meghallgatásnak a térvája. Köszönöm. Oui, il n'y avait pas de question directement posée à moi. Nem ennek, nekem címeztek egy kérdést, de Rochefort azért egy érdekes dolgot említett. Monik már mondta, hogy előrelépésről van szó, de ugyanakkor meg kell mondani, hogy manapság a bizottság olyan dolgokat irány, indít el, mint az EU Guide, az elektronikus kereskedelmet illetően, és azt a benyomást adja, hogy ez már mindenütt érvénybe lépett, és ez, víz, ez, ez veszélyes. Ugyanakkor nem akarok egy körben forogni, de hogyha jobban szeretnénk az anyagi normákat harmonizálni, vannak olyanok, amelyek megmaradnak, és ezeknek az rendelkezéseknek a tisztelet, tehát hogyha nem tartják tiszteletbe ezeket a rendelkezéseket, akkor felmerülnek azok a kérdések, hogy felmondhatja a szerződést a fogyasztó, és akkor itt a, a tagállamoknak kell dönteni, például, hogy kártérítésre van-e joga, stb. És az eljárási jog és más ilyen területeken fognak megtértődni a dolgok. Tehát ezért mondom, hogy ne akarja a teljes harmonizáció előtt a bizottság eh, eladni az egészet úgy, mint gyógymód, gyógyír mindenre. Hiszen eh, a jogi különbözőség megvan, sokféleség megvan, és ezzel kell megtanulni eh, élni, mert csak ennyit, tehát van határa annak, amit meg, meg tudunk tenni. Hogyha évekbe telt a fogyasztói hitel irányelvnek a felülvizsgálata, és ez maximális harmonizációt akar biztosítani, de hogyha megvizsgálják a, a, a vitás részeit ennek az irányelvnek, akkor láthatjuk, hogy megint csak a tagállamokra hagynak bizonyos dolgokat. Tehát ezért fontos, hogy elfogjuk a minimál, elfogadjuk a minimális harmonizációt a legfontosabb kérdésekben. Nyilvánvalóan csomagolhatjuk úgy, hogy ez globális harmonizáció, de azért a teljes megközelítés az teljes közelítése a jogszabályoknak nem lesz lehetséges. Köszönöm. Én azt mondanám, hogy a hitelbesorolás az igenis célzott volt. De nyilván első olvasatban a bizottság már beadott egy teljes harmonizációs javaslatot, és ezt majdnem elutasítottuk. De mindegy, ez már a múlt. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani az értekes és kiegészítő jellegű előadásaikért. Lenne egy javaslatom. Megadom a szót Dőling úrnak, a svéd elnökségnek, aztán megadom a bizottságnak is, Tesztóri asszonynak, aztán kérdéseket lehet föltenni. És végül az előadónknak adom meg a szót, aki megpróbálja majd összefoglalni az elhangzottakat. Ez nyilván művészi munka lesz, hiszen olyan sok minden elhangzott. Úgyhogy Döling úr szeretné ismertetni a svéd elnökség álláspontját. Azt hiszem, hogy ön nem a munkacsoport elnöke, de azért tudná ismertetni az elnökség álláspontját. Nem. tack också för att vi blev inbjudna hit idag. Det hát här är en... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos jogszabály a svéd elnökségnek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó eredményeket érjünk el. Jó volt ma itt lenni, nagyon érdekes volt a megbeszélés. A bizottság tavaly októberben terjesztette be a javaslatát, és a tanácsban a francia elnökség alatt kezdődtek a megbeszélések. Franciaország szervezett egy elnökségi konferenciát is, ahol ez volt az első számú napi rendi pont. Később a cseh elnökség rendszeres találkozókat szervezett, lehetőségünk nyílt, hogy kérdéseket tegyünk föl, és a problémákat felvessük, illetve a tagállamok egymás között megbeszélhessék ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy idővel kikristályosodott az, hogy mely területeken kell még választ találnunk. Július 1-én a svéd elnökség átvette a dossziét, folynak a rendszeres találkozók, a hibás termékekkel kezdtük, aztán általános vita folyt a tisztességtelen szerződéses feltételekről. Itt nagyon sok probléma merült föl a tagállamok részéről. Listák készültek. Jelenleg van egy munkacsoportunk, amely Stockholmban ezzel foglalkozik kifejezettem. Ezen kívül a hatáskört is megvizsgáltuk, de természetesen a cél az, hogy az irányelvet lezárjuk az elnökség alatt. Az a benyomásunk, hogy a tanácsban nagyon hasznos vita folyik, de hangsúlyozni kell, hogy még messze vagyunk a megegyezéstől, a konszenzus elérésétől. Azt gondoljuk, hogy jó irányba haladunk, és minden tagállam megtesz annak érdekében mindent, hogy eredményt érjünk el. Azt hiszem, hogy a legellentmondásosabb kérdés a direktíva hatásköre. Ma erről már esett szó a tengeri sziget metafora formájában, és én azt hiszem, hogy igen, nagyobb átláthatóságra van szükségünk, ami a megszövegezést illeti. Ezen kívül az összefüggés más jogszabályokkal, hogyan egyeztethető össze ezzel a többi jogszabály. Most össze foglalkozunk ezzel a témával, egészen decemberig. Decemberben lesz egy versenytanács, a miniszterek a fő kérdéseket illetően összeülnek. Nagyon fontos, hogy eldöntsük, hogy ez idő alatt mit érhetünk el. Reméljük, hogy nagyon messzire jutunk. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos irányelv tervezet. Ami a svéd versenyügyi miniszternek a megjegyzéseit illetően, illeti már mondtuk, hogy Svédország nagyon szívesen felkarolja az önök megjegyzéseit, és válaszol a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nekem is lenne egy kérdésem. Egy apróságra szeretnék rá kérdezni azt mondta, hogy a tanács továbbra is maximális harmonizációt szeretne, illetve e, vannak olyan tagállamok, amelyek vegyes harmonizációt fogadnának el, ahogyan ez elhangzott Golönc asszonytól. Tack. Eh, just nu så förs diskussionerna utifrån själva Nos, köszönöm szépen. Jelenleg a tartalmi kérdésekről vitázunk és ez a bizottsági javaslatra épül. Tehát nem folytatunk tárgyalást a harmonizációról, hanem egyszerűen fejezetről fejezetre átfésüljük a dokumentumot, megpróbáljuk megoldásokat találni. A teljes, jog, teljes harmonizációt előirányzó javaslattal foglalkozunk tehát, de a tagállamok még nem vizsgálták meg a negyedik cikkeit, amely a harmonizáció szintjéről szól, csak összességében beszéltünk az anyagról. Elnök, köszönöm, ez nagyon sokat fel, felfedett ez a válasz. I want to thank, first of all, I want to thank Mrs. Testori for staying with us for the... Szeretnék köszönetet mondani Testori asszonynak, hiszen egész végig itt maradt, és nagyon sokat jegyzetelt, úgyhogy esetleg megadnám neki a lehetőséget, hogy megossza velünk benyomásait, és hogyha esetleg még van valami, amire szeretnek kitérni, akkor most lehetősége van arra is. Great honor to be able to, give me few minutes to respond. I will be brief, you know. Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni. A fogyasztókért vagyunk felelősek, tehát a fogyasztói jogokat szeretnénk javítani a döntéseiket szeretnénk segíteni. Javaslatunk egy évvel ezelőtt született, és ahogyan elmondtam, ahogyan a biztos is elmondta, készen állunk a fejlődésre, készen állunk a védelmi szint emelésére. Megemlítettem már a garanciákat, többek között, és hogy egyértelműen ez az, amit a tanács megkíván valósítani. Hadd mondjam el, hogy egy szigetről beszéltem. A teljes harmonizáció az az egész szigetre vonatkozik, nem a tengerre. Vannak olyan területek, amelyek nem vesznek részt a harmonizációba, például a fe- felelősség feltételei. Tehát bizonyos részeket veszünk ki, és ezeket szeretnénk teljes körűen harmonizálni. Itt szeretnék Moniknak válaszolni hiszen eltér a véleményünk arra vonatkozóan, hogy mi akadályozza a határon átnyúló kereskedelmet, ami plusz értéket képvisel a gazdasági fejlődés szempontjából. Ugye ezt nem vitatjuk. Tehát nem csak a gazdasági növekedés segíti elő, hanem a fogyasztó számára is pozitívum, hiszen bővíti a választási lehetőséget. Kilenc hónapig végeztünk hatástanulmányt, megvizsgáltuk a költségeket, most ebből szeretnék példát mutatni önöknek, hogy egy távértékesítés esetében 30%-os költség megtakarításról lehet szó van fragmentáció, fragmentáció, és ebből a szempontból ezért sokkal összetettebb a helyzet. 22 nyelvvel ö, dolgozunk, ugye ezt nem akarjuk megváltoztatni. És végül még valami, amikor azt mondjuk, hogy a táblázat nem teljes, nem jó, nem egyértelmű, igen, igen, de ismét hangsúlyozni kívánom, hogy ez egy munkadokumentum, a bizottságom teljes átláthatóságnak megfelelően megosztott önökkel egy olyan anyagot, amely nem hivatalos dokumentum, ezért is nevezik non-papernek, tehát nem hivatalos, informális dokumentumnak. Amikor megszületnek majd az önök módosító javaslatai, akkor kialakítjuk a végső álláspontunkat. Most annyi volt a célunk, hogy hozzájáruljunk egy nyitott dialógushoz, a transzparenciához, és ezért bocsátottuk rendelkezésükre a táblázatot. Köszönöm. Uh, well, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, 360 60 még rengeteg időnk van. Mielőtt Andreászt megkérem, hogy foglalja össze, megkérdezem, hogy valakinek van-e még hozzáfűzni valója. Igen? Szeretném felhasználni az alkalmat, mivel van alkalom, hát használjuk föl, jó? És itt vannak a szakértők. Tehát először is Tesztori asszonynak szeretnék mondani valamit. Most említette a, teng- a szigeteket teljesen harmonizálni akarják, de a tengert háborgó formájában hagyják. Mint már korábban is mondta, a teljes harmonizációt akarjuk, bármi is történjen. Természetesen igen, de vannak a meghatározásoknak a kérdése, de hát azért miről beszélünk itt? A bizottság nak valóban tudnia kell, hogy mit értenek a harmonizáció alatt. Aztán megint csak a bizottság képviselőjéhez fordulok. És visszatérek egy olyan kérdésre, amely az első kérdéskörben foglalt elő, Schwab úr tette föl. Volt egy előző meghallgatás, volt egy hölgy, nem emlékszem a nevére, aki felhozott egy példát a német és francia ország közötti kereskedelemre, amikor is a franciák átmentek Németországba, hogy egy előzetes szerződés aláírtak, és aztán elálltak tőle. És akkor nagyon meglepte őket, hogy erre Németországban nincsen lehetőségük. Feltételezték, hogy ugyanaz a törvény Németországban és Franciaországban. Tehát, hogy vannak olyan elállási jogok Franciaország, Németországban, amelyek Franciaországban nem vannak, de ugyanarról a törvényről van szó, de különböző módon értelmezik a végrehajtását a törvénynek. Bizonyos gépekre Franciaországban nem ugyanaz az elállási jog, mint Németországban, illetve a maga a törvény az ugyanaz, de másként értelmezik. Ezért szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy ez egy kulturális különbség, és hogy az ilyen különbségeket a teljes harmonizáció megoldja. Én nem hiszem. Látom, hogy Schmitz úr ingatja a fejét, mint hogyha nem stimmelne az információm. Jó, szívesen egyeztetek önnel, de szeretném tudni, hogy mi a helyes információ akkor. Akkor önnek is felteszem ezt a kérdést. Ez egy olyan dolog, amit figyelembe kell venni a vita során. Minden szakértő nagyon sokat beszélt a piacról, a jogról de alig beszéltek a fogyasztókról. Most már másodjára próbálom meg ilyen irányba terelni a párbeszédet. Sajnos eddig nem sikerült, de remélem, hogy most sikerülni fog. Uh, thank you for that. Now I've got, I'm now um, got... Evelyn. Akkor Skaldem az asszony. Következik, utána még egy hozzászóló. Valaki akar -e meg hozzászólni? Akkor asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Amint már Evelyn is mondta, amint már Evelyn is mondta, van még egy kis időnk, úgyhogy jó lenne, hogyha ezt kihasználnánk. Nagyon figyelmesen hallgattam, hogy mi hangzott el itt ma, és el kell, hogy mondjam, hogy kicsit összezavarodtam. Olyan, mintha mindenki más javaslatról beszélne. A fogyasztóvédelmi szervezetek, a bizottság, szakértők, mindenki másról beszél. És akkor azt gondoltam magammal, lehet, hogy ez a probléma részét képezi. Egyszerűen más nézőpontból szemléljük a dolgokat. Értem, hogy a gazdaság azt gondolja a vállalkozások, hogy kitűnő ez a javaslat, hiszen ők profitálnak a teljes harmonizációból. De hogyha a fogyasztók szempontjából nézzük a dolgokat, akkor nagyon nehéz lesz felismerni a hasznot, amit hajt ez a javaslat. És nem lehet azt állítani, hogy minden egyes tagállamban a fogyasztók hasznára lesz ez a javaslat. Inkább legyünk őszinték, és mondjuk azt, hogy a gazdaságon javít ez. Úgyhogy szerintem legyünk őszinték, hiszen ezzel tartozunk például a Dán állampolgároknak is. Egyébként a Dán választások során is ez volt az egyik kérdés, hiszen az állampolgárok nem értették, hogy miért pont most van szükség erre a teljes harmonizációra, mert nem értik, hogy milyen előnyökkel járna ez számukra. Persze jó a gazdaság számára előnyös, de az állampolgárok számára nehezebb ezt fölismerni. Nem kétlem. Ki kell használnunk az időt, élnünk kell az a lehetőség, hogy átbeszéljük ezt a témát. Andreas Schwabnak mondom, lenne egy javaslatom. Van a bizottságnak ez a táblázata, aztán eh, vannak az egyes tagországokból származó adatok. Talán jó lenne meghallgatni külön-külön a tagállamokat, ki mit gondol erről a táblázatról. Mi, mint szakbizottság, megszervezhetnénk ezt, hogy a 27 nemzeti parlamenttel felhívnánk, hogy nyilvánítson véleményt, hogyan látják saját országukban a helyzetet. Hiszen akkor egy teljes kép alakulhatna ki. Bizottság önöktől is hallottunk, a beuktól is hallottunk, de most akkor hallanánk az egyes tagországok nemzeti parlamentjeitől. Szerintem ez nagyon hasznos munkaeszköz lenne. Egyébként köszönöm a hozzájárulóknak, nagyon hasznos volt, köszönöm. Because we have had one meeting of national parliaments already. A nemzeti parlamentekkel már volt egy ülésünk, de lehet, hogy a jelentéstevő még másokat is szervezhetne és voltak nemzeti parlamentek, és erre rámutattak már, amelyek jelentéseket benyújtottak Styler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadóknak. Azt hiszem, hogy a kollégák már említették, amit akarok mondani. Az én választókerületemben és Skóciában és az Egyesült Királyság másik részében vannak, amikor a hibás árukkal kapcsolatban a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a fogyasztói jogok növel, növekednek, és amikor megnézem a 12. oldalát ennek a forvek előadásnak, akkor itt van egy eh, eh, jó kis térkép, és még egy skót zászlót is látok az Egyesült Királyság területén. Ez azt jelenti számomra, hogy az Egyesült Királyság, és különösen eh, Skóciában csökkenni fognak az embereknek a jogai. Tehát a két éves jogi garanciát illetően és ezt a 13. oldalon látjuk, hogy tulajdonképpen az én választóimnak a jogai akkor növekedni fognak. Tehát a kérdés felmerül, hogy hogy fogja ez azoknak az embereknek a jogait növelni, akiket én képviselek, hiszen én úgy látom, hogy inkább csökkenni fognak a jogaik. Elnézést kérek, hogy későn jöttem a mai délutáni előadásra, de nagyon érdekes előadások voltak, és rengeteg gondolatot indított el bennem. Köszönjük, Catherine. Most rosszalkodni szeretnék, és ugyanezt az oldalt szeretném megnézni. Skótia és Angol, Anglia között van a határokon átnyúló kereskedelemnek problémája a különböző felelősségi időszakokat illetően? Na, ezt majd említem a skót kormánynak. Legalábbis minimális harmonizációnak kéne lenni itt a két ország között. Jó. Akkor itt most vannak kérdések, amelyre Tesztori asszony válaszolt talán de Saranszon úr is kapott kérdéseket talán. És hogyha még akar valaki hozzászólni, akkor parancsoljon csak. Pild asszony az utolsó pillanatban ide be, Koradza asszony, és ide becsusszant. Szeretnék említeni arra, hogy nincs szükség szigetekre, globalizált világra van szükség, harmonizált fogyasztói szabokra, csökkentett árakra, tehát hogy választási lehetőséget biztosítsunk a fogyasztóknak. Ez az egyik válasz. Még valaki? Akkor most a szakértőknek adok szót és Scholz professzor is talán szeretné összefoglalni ezt. Nem tudom, hogy persze szeretné-e, nem szeretnénk kizárni önt. Nos, akkor most a szakértők, és aztán tesztori asszony, akkor mindenkitől egy rövid záró megjegyzés. Uh, Mr. Almares. Well, very, very briefly, I think it's important to remind... Uh... Nagyon röviden. Az előző hozzászóló is elmondta, csomagról van szó, így kell tekinteni ezt a javaslatot. Lesznek olyan példák, ahol a nemzeti jog alacsonyabb szintű lesz, vagy magasabb szintű lesz. Nem lehet egyessével nézni a változtatásokat. A fogyasztóknak el kell mondani, hogy milyen eredményt hoz ez az európai megoldás. Természetesen meg kell próbálni egy megfelelő alkut biztosítani a fogyasztók számára, és nem lehet másképp eljárni, hiszen különben ugyanarra, ugyanoda jutunk, ami már elhangzott, egy szörnyet hozunk létre. Köszönöm. Petite remarque peut-être pour euh, finir, pour rebondir. Nos, akkor euh, zárásként a skót euh, képviselőhöz kapcsolódnék. Azt hiszem, hogy az előadásom egyik érdeme az, hogy két különböző megközelítést mutatott be a bizottság részéről és tulajdonképpen nagyon nagy a különbség a hármas befizet és a fejezet és a négyes fejezet között. Az egyik az elállási időszak, a másik pedig a garanciával foglalkozik. A második az inkább narancsszínű vagy piros. Tehát felmerül a kérdés, hogy a e, ha har- teljes harmonizációt akar eladni a skót képviselő a választóinak, akkor öt évről két évre csökkenti a garanciális időszakot. Hát ezt azért mondtam, mert ez az igazság. Nos, e, a, a mi, e, a, tehát a Forvertnek az álláspontja az, hogyha teljes harmonizációt akarunk, akkor a vállalkozások fogják megfizetni. Így tudjuk biztosítani a fogyasztók magas szintű biztosítását. Lehet, hogy már a hármas fejezetnél kell a négyes fejezetről is beszélni a bizottságnál. Már kétszer mondtam, hogy mi a vegyes rendszert preferáljuk. Egyetértek Kárlosszal. Csomagként kell értelmeznünk ezt a javaslatot, nem szabad kiragadni egy elemét. Hogyha valahol van megfelelő szintű védelem, akkor már léphetünk előre. Szeretném emlékeztetni a parlamentet, hogy nem kereskedők joga, hanem fogyasztóvédelem a neve ennek a direktívának, és a BEUK mindig is az önök rendelkezésére áll, hogyha szeretnének további tájékoztatást. Köszönöm. Très, brièvement, dans la mesure... Nagyon röviden, mivel mi vagyunk a belső piacnak a bajnokai, még egy dolgot el kell mondani. Egyre több luxemburgi állampolgár vagy lakos érzi frusztráltnak magát, mert az elektronikus kereskedelmi weboldalak, francia és német weboldalak nem hajlandak nekik szállítani, ugyani, és a szerződéses feltételeknek a fragmentációját, töredezettségét emlegetik nekik. Nem akarok most elindítani itt egy vitát Salanson úrral, de nyilvánvaló ez a piaci szegmentáció eredménye. Többen feltették a KKV-knek a kérdését. Nekünk meggyőződésünk az, hogy sok francia és német KKV internetes oldal nincs tudatában a kommunikációs eszközeiknek a hatájára, hatájával. Tehát nem csak a fogyasztóknak a mentalitását kell figyelembe venni, hanem a kereskedők mentalitását is. Könyörgök, ez a, messze mutat a, a harmonizáció keretein túl. E, itt a belső piac működéséről is szó van. Ja, herzlichen Dank, vielleicht. Köszönöm szépen. Gebhardt asszony kérdése a német-francia különbségről. Hát úgy nagyjából stimmel. Az első két évben a különbség az, hogy hogyan léphetnek akkor, hogyha a termék hibás, nagyon kicsi a különbség. De az is lehet, hogy a francia üzletekben gyakran lehet élni a visszacserélési joggal. De ezt nem akarjuk kivasalni ezt a különbséget, de amikor a két év letelik, hogyha van egy rejtett hibája a terméknek, akkor már nagy a különbség. Németországban általában véve kevés különbséggel egyáltalán nincs joga már a fogyasztónak, viszont Franciaországban még kitűnő jogaik vannak. Úgyhogy én meggondolom, hogy átmegyek-e a hídon Franciaországból Kélbe, hogy ott, élj, ott vásároljak-e terméket Németországban. Ezt igen, ezt át kell gondolnunk. És ez teljesen független attól, hogy a kultúrák különbözőek vagy a nyelvek, hanem az, hogy itt vagy ott igenis van ok arra, hogy a szomszédos országba átlátogasson az ember. Egyébként valamilyen őrült módon minden egyes állampolgár a saját országa jogá, jogrendszerben jobban bízik, mint másik országéban. Tehát a kérdés nem az, hogy legyen -e teljes harmonizáció vagy nem, hanem szabályról szabályra kell mennünk, jogszabályról jogszabályra, és meg kell néznünk mindent. Én optimista vagyok azért, ahogy a bizottság képviselője is mondta, sok mindent lehet tenni, ami a jövőben teljes harmonizációhoz vezethet, és ugyanakkor nem csökkenti a fogyasztók jogait. Ami a technikai dolgokat illeti, hát leragadhatunk a részletekben, de Én nem hiszem, hogy ha az elállási jogot például eltörölnénk, akkor azzal bárkinek segítenénk. Köszönöm. And uh, Mrs. Sestori, would you like to give us a closing comment? Testori asszonynak adom meg a szót záró megjegyzésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy a jogszabály, illetve az irányelv hatása, amelyet ugye a táblázat foglal össze, egyértelmű. Hogyha megnézzük az el egyezményeinket, akkor a társadalmi, a gazdasági, illetve a környezetvédelmi hatásokat kell vizsgálnunk. ezt, ezen kívül más területre nem kellett kitérnünk, de próbáljuk meg eltérni a dogmatikus megközelítést, hogy teljes vagy minimális harmonizációról van-e szó. Mit szeretnénk elérni? Szeretnénk növelni a fogyasztóvédelmet, minden fogyasztóvédelmét, mind a 27 tagállam 480 millió fogyasztójának védelmét hogyha bizonyos esetekben a tagállam nagyobb szintű védelmet nyújt, van ilyen, elképzelhető, de itt az összes európai fogyasztót kell szem előtt tartani. Gephardt asszony, nem kulturális kérdésről van szó, hanem általános szerződéses jogi kérdésekről. Erre nem tér ki ez a jelenlegi irányelv, az az általános szerződéses joggal foglalkozó jogszabályban van. Elnök, Köszönöm szépen. És most a jelentéstevőnek adom meg a szót. A meghallgatás legvégén esetleg vázolhatja a következő lépéseket. Köszönöm. Büszke vagyok, hogy ennek a szakbizottságnak tagja lehetek, hiszen a FEM és az Employ ma szavaznak és azt hiszem, hogy mi is nagy lépéssel vittük előbb ezt a projektet. A vita végén oda jutunk, hogy ez a javaslat gyakorlatra nincs is szükség, hiszen a fogyasztók így is úgy is a saját nemzeti piacukat e, részesítik előnyben. Na, ezt az álláspontot azt hiszem, hogy e, elfelejthetjük. Egyébként az év elején én akartam egy sí sisakot vásárolni, hiszen volt egy nagyon csúnya baleset korábban, de egyszerűen a boltokban nem lehetett kapni. És akkor rá kellett mennem a francia eBay-re egyáltalán ahhoz, hogy vehessek egy ilyet, hiszen minden egyes portálon ugyanaz volt a helyzet, hiszen ezzel nagy pénzeket lehet keresni. Aztán van egy olyan svéd bútorláncolat, amely Áhenből nem szállít egyszerűen Brüsszelbe, még akkor is, hogyha Áhenben sokkal olcsóbbak a dolgok. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel az irányelvel azt érhetnénk el, hogy a határvidéken élők nagy hasznot lássanak belőle. Egyébként meg vagyok róla győződve, hogy nem csak a fogyasztókat tudjuk arra ösztönözni, hogy határon átnyúló vásárlásokat végezzenek, hanem arra is, hogy jobb ajánlatokat kapjanak és olcsóbbakat. De ugyanakkor azt gondolom, hogy a jogalapot ugyan harmonizálni tudjuk, de ez nem jelenti azt, hogy a szerződéseket egységesíteni tudjuk egész Európában, hiszen a nyelv, a gyakorlat, a háttér eltér az egyes tagállamokban. De minden egyes nemzeti parlament, amely foglalkozott a javaslattal, arra, arra a következtetésre jusson, hogy minimál harmonizáció az elég, hát én kétségesnek tartom ezt. Szerintem az kell, hogy legyen a célunk, hogy egy olyan utat találjunk a belső piacban, amelyet mindenki támogathat. Egyébként itt érdekellentétekről van szó. Én egyszerűen az Európai Unió, az Európai Egység szóvivője vagyok. Egyébként, ha jól látom, akkor a jövőben még technikai lesz ez a vita, teljes harmonizáció kell, hogy legyen a cél a jövőben is, csak az a kérdés, hogy hogyan tehetjük ezt meg. Én remélem, hogy a jövőben mi, mint parlament, jobb válaszokat kapunk a bizottságtól, ami a négyes cikket illeti magát, ezzel kapcsolatban nagyon alapos vitára van szükség, hiszen már Schultenölke professzor is említette, hogy lehet, hogy már a harmadik napon kiderül, hogy illuzórikus volt az egész elképzelésünk, de annak sincs értelme, hogyha csak tíz év múlva jövünk rá erre a hibára, úgyhogy el kell jutnunk odáig, hogy a nemzeti jogok egy kicsit közeledjenek egymáshoz. Ahogy Goyenszú asszony is mondta, hogy valóban hasznot hajtsanak a fogyasztó számára. A négyeszik valóban nehéz ügy. Mindenki eldöntött, hogy ez jó vagy nem. Az ötös fejezet. A tiltott kereskedelmi eljárások. Én optimista vagyok. szerintem egy abszolút tilalmi listát is lehet felállítani, csak ne essen ez a komitológia keretébe. Így legalább az ötös fejezet előbbre visz minket. De még egyszer, ezt megint a nemzeti parlamenteknek is meg kell vitatnia részletesen. És a szakértőknek össze kell ülniük, csak úgy, mint a bizottságnak és a tanácsnak is. Még nagyon sok munka áll előttünk, együtt kell megoldanunk. A nemzeti nézőpontunkból ki kell lépnünk, és remélem, hogy ezt együtt elérhetjük. Természetesen tökéletes belső piacot nem tudunk megvalósítani, de talán ha a hibákat most így hagyjuk, akkor azok piac torzuláshoz vezetnek. Egyébként köszönöm mindenkinek az aktív részvételt. Uh, well, ladies and gentlemen, I think... Um... Én és uraim, azt hiszem, hogy uh, saját magát is meg, magukat is megtapsolhatják a szakértők, és szeretném Andrásnak megköszönni, hogy ezt megszervezte. Nagyon hasznos ülős volt, nagyon sok gazdag gondolatot hallottunk, és nagyon érdekes kérdéseket. Némelyikre kaptunk választ, de még azért nagyon sokra várunk majd az elkövetkező hetekben a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők még ezzel kapcsolatban sokkal munkát fognak végezni, és mielőtt még hivatalos választ is találunk. Nagyon örülök, hogy a bizottságnak a tagjai is részt vettek ebben a vitában és ez nagyon ösztönző, és remélem, hogy továbbra is ilyen elkötelezettséget fognak mutatni. Nos, ezzel vége a mai ülésnek. Szeretném a bizottság tagjá, tagjainak a figyelmét felhívni arra, hogy jövő kedden kilenckor kezdünk, két szekció is lesz. Kohala asszony, az alelnök fogja elnökölni ezt a az ülést, mert én nekem Manchesterben kell lenni, a Nemzeti Kongresszusunkon, ez nagyon fontos egy politikusnak. Szeretnék rámutatni némely témára délelőtt a némely témát megint érintünk, amelyekről más, ma is szó volt, aztán a gázellátásról, a fogyasztói eredményjelző tábláról, Szálzemóze asszony, az élelmiszer információval kapcsolatban időt kap, aztán a szakképesítéseknek az elismeréséről is lesz egy délután Vázkárper asszony, a metrológiai irányelvnek a hatástanulmányáról szól. Aztán a piac felügyelet hatékonyságáról lesz szó, és hogyha a jelentéstevők készen állnak, akkor megnyitjuk a vitát. Három új ö, saját kezdeményezési jelentésben, a Solvit, az EGT-ben a teljes piacnyitás és a közbeszerzés kérdése de ezek majd akkor kerülnek napörendre, hogyha megbeszéltük az jelentéstevőkkel. Tehát sok munkánk lesz. Köszönöm a koordinátoroknak a tervezési munkát. A jelentéstevőket már megjelöltük, és akkor találkozunk a jövő héten. Mindenkinek jó pihenást, pihenést kívánok, és a tolmácsoknak is köszönjük a kiváló munkájukat.